Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. To welcome you, um, all the colleagues, dear members of... Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák, nemzeti parlamenti képviselők, kedves meghívottak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem Önöket itt. Remélem, hogy azért még többen leszünk. A délutáni ülés során érkeznek még kollégák. A migrációval fogunk foglalkozni, mint ahogy délelőtt is tettük, és a migráció jogszerű útvonalainak, csatornáinak képítésével. Ez idáig ez utóbbi téma nem igazán állt előtérben az EU válság kezelésében, Beszéltünk a délel, délelőtt folyamán a menekültügyi kérdésekről, most pedig a migráció menedzsment, a migráció kezelése lesz a fő témánk. Ez a menekültekre ugyanúgy vonatkozik, mint az egyéb migránsokra. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás a tagállamok között és a legkiszolgáltatottabbakkal vállalt szolidaritás is előtérben kell, hogy áll, álljon a válaszkeresés során, de persze különbséget kell tennünk azok között, akik védelem reményében jönnek Európába, és azok között, akik munkát keresnek itt. Két évvel ezelőtt el is fogadtunk ezzel kapcsolatosan egy szöveget itt a parlamentben, amelynek Cecil Kienge kolléganőm és én voltam a jelentéstevője. A jelentésben kitértünk arra, hogy a tagállamok elsősorban azok, akik a munkaerőpiacot irányítják, nekik és az Európai Uniónak együtt kell megtalálniuk a megoldást a munkaerőpiaci hézagok betömésére. Úgy hisszük, hogy a helyi és regionális hatóságok szerepe és kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a polgárok is magukénak érezzék a, a közös megoldásokat. A munka reményében Európába érkező migránsok legtöbbször jogszerű, legális úton érkeznek Európába. Egyébként a munkaerőpiaci részvétel a nemzetközi védelem reményében ideérkező menekültek esetében ugyanilyen fontos, mérvadó. És persze hallhattunk ezzel kapcsolatosan rettenetes történetekről, sorsokról, ezt mindenképpen orvosolni kell. A joganyag a munkaerő áramlására vonatkozólag á, szektoriális, és persze különbséget kell tenni a különböző munkavállalói kategóriák között is. Az egyetlen jogszabály, amely jelen pillanatban a tárgyalások tárgyát képezi, a kékkártyáról szóló szabályozás dossziéja, ami a családegyesítést életi a legfőbb eszközünk egy olyan irányelv, amely 2003-ban született. A harmadik szekció három óra a következő szekcióban 3 óra 30-ig fogok elnökölni. Az ülésünk ezen részében nagyon fontos témákról fogunk beszélni, amelyek mind-mind a migráció menedzseléséhez, kezeléséhez kapcsolódnak. Kuté asszony, aki a balolmon ül, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben igazgató, be fogja mutatni szervezete álláspontját a legális migrációval kapcsolatosan. Őt követi Huddleston úr, aki Korté asszony mellett ül. A Migration Policy Group szellemi műhelyből érkezett hozzánk, és a családegyesítésről fog beszélni. Vannak olyan nemzeti parlamenti képviselők is a körünkben, akik szeretnének hosszabban hozzászólni a vitához. Ebben a szekcióban Kurzepa asszony fog bővebben szólni hozzánk, ő a lengyel szemből érkezett, és utána következik az eszmecsere csere a képviselőkkel, én is el fogom mondani, hogy hogyan szervezzük meg a vitát, Felvált, felváltva két nemzeti parlamenti képviselő és egy európai parlamenti képviselő kapják meg a szót, míg a felszólalók listájának végéhez nem érkeztünk. Azok, akik a nemzeti parlamentek részéről szeretnének hozzászólni a vitához, azokat arra kérem, hogy töltsék ki az űrlapot, amelyet megkaptak az ülés elején, és adják át a titkárságnak. A felszólalók listáját abban a sorrendben állítjuk össze, ahogyan beérkeztek a hozzászólási kérelmek. A, az európai parlamenti képviselők pedig készfeltartással jelzik hozzászólási szándékukat. Körülbelül két percben korlátozzuk a hozzászólási időt, azért, hogy mindenki szót kaphasson, Korté asszony, önné a szó. Tíz perce van, parancsoljon. Thank you. Thank you very much. And, and also thank you. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ahogyan elhangzott, az előadásom a munkaerő migrációjára korlátozódik, és nem a menekültekről fogok beszélni. Az emberek mindig is migráltak, és ez a jövőben is várhatóan így marad. A világ egyre jobban összekapcsolódik, az áruk és a szolgáltatások nagyon könnyen eh, terjednek határokon átnyúlóan, ezért várhatóan a migráns munkavállalók száma a jelenlegi 150 millióról még csak növekedni fog. A migráció tehát a jelenünk része és a jövőnk része is. A múlt havi jelentésében az ENSZ főtitkára hangsúlyozta, hogy a migráció Összességében előnyös volt mind a migránsok, mind a fogadó, köz, mind a fogadó országok számára. Azonban egyre több aggály merül fel a migrációval kapcsolatosan. A xenofóbia, a diszkrimináció, a társadalmi feszültségek és biztonsági aggályok is ide sorolandók. Az ENSZ és tagállamai ezen aggályok orvoslására, kezelésére felszólítottak arra, hogy rendezett, biztonságos és legális migrációs csatornákat nyissunk meg a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően azokkal összhangban. A migránsoknak a maguk részéről a legális lehetőségekkel kellene élniük, és rendezett módon kellene mozogniuk a különböző országok között. Ez akkor válik lehetővé, hogyha a kormányok a szabályozott migráció számára csatornákat biztosítanak, olyanokat, amelyek a munkaerőpiaci szükségletekhez igazodnak. Az irreguláris migráció nő olyankor, amikor szükség van a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően munkaerőre, de nem biztosítanak megfelelő legális útvonalakat ezen szükségletek fedezésére. Az egyik kihívás éppen ezért a munkaerőpiaci szükségletek azonosítása valamint a hiányok azonosítása is. Ezek nem csak a magasan képzett szektorokban találhatóak, vannak alacsony képesítést előfeltételező szakmák, ezeket a helyiek sokszor nem kívánják, ezeket a feladatokat a helyiek soha nem, sokszor nem kívánják maguk ellátni. Emellett figyelembe kell venni a jövőben várhatóan jelentkező munkaerőpiaci szükségleteket is. Az ILO a, éppen ezért segíti a hozzátartozó tagokat abban, hogy kezeljék ezeket a munkaerőpiaci szükségleteket és a hozzá kapcsolódó migrációt. A 97-es és a 143-as ILO eh, egyezmény vonatkozik ezekre a területekre. Az összes többi ILO egyezmény általában vonatkozik a, a munkavállalókra. Nemrégiben született egy nem kötelező jellegű inté- ö, eszköz is, amely a migránsok munkaerőpiaci hozzáférésére vonatkozik, és a menekültek munkaerőpiaci hozzáférésére. 2016. júliusában fogadták el a munkavállalók, a munkaadók és a kormányok közösen ezt az egyezményt, ez a munkaerőpiaci integráció val kapcsolatos megközelítést szabályozza, illetve azt fekteti le. Az ajánló egyezmények és eszközök Elsősorban az azonos bánásmód és az esélyegyenlőség elveit követik, ami a helyi munkaerőt és a migráns munkavállalókat illeti. Biztosítani kívánjuk, hogy ne használják ki, ne zsákmányolják ki a migráns munkavállalókat, és hogy a helyi munkavállalók esetében a normák ne csökkenjenek, ne sérüljenek. Szeretném hangsúlyozni, hogy tudjuk, hogy Európában és Európán kívül is a migráns munkavállalók fők, külön, különösen nagy száma jelennek meg bizonyos ágazatokban, például a mezőgazdaságban és a vendéglátásban. Ezek azok az ágazatok, ahol a legrosszabbak a munkakörülmények. A megfelelő integráció biztosítása érdekében ezekben az ágazatokban jó lenne a munkavállalói és munkaadói eh, érdeképviseletek megerősítése, a megfelelő bértárgyalások biztosítása és így tovább. Zárásképpen hangsúlyoznám azt, hogy a migráns munkavállalók számára a legális csatornák megnyitása nem csak a nemzetközi közösség szabályozott és rendezett migrációra vonatkozó menetrendjének része, hanem azért is fontos, hogy a migránsok jogait megvédjük, csökkentsük az informális munkavállalást bizonyos ágazatokban. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Most megadom a szót Huddleston úrnak. Ön is 10 percet kap, parancsoljon. Great. Good afternoon, dear colleagues. My... Köszönöm szépen. Thomas Huddlestonnak hívnak. A Migration Policy Group-tól jöttem. Think tank vagyunk, és elemzéseket, képzéseket, készítünk a legális migrációról, a diszkrimináció ellenességről, az integrációról. Azért hívtak meg ide, hogy a családegyesítésről beszéljek. Valójában családegyesítésen keresztül jön Európába legálisan a legtöbb harmadik országbeli személy. Először statisztikát mutatok be, utána pedig különböző szakpolitikai változásokról szeretnék beszélni, arról, hogy az integrációra milyen hatása van mindennek, illetve, hogy mindez milyen hatása van az európai jogszabályok. 2015-ben rengeteg migráns érkezett Európába, és azóta körülbelül egy millió nem EU-s állampolgárnak valamilyen szintű védelmet adtak. Sokan egyedül érkeztek Európába, mert eh, nem voltak biztonságos útvonalak Európába. Arra lehetne tehát számítani, hogy eh, a család egyesítések ideje jött el most. 2015 óta több nagy eh, érkezési hullám volt, ezek általában spontán véletlenszerű és nem annyira biztonságos hullámok voltak. A család egyesítésétől eltér, hiszen ez azt jelenti, hogy a tagállamok biztonságos és legális szabályoknak megfelelő, folytonosan fennálló csatornát adjanak az, az itt tartózkodóknak. Általában fél év fél év, egy év ezeknek a kérelmeknek az elbír, elbírálása. A jelentkező általában már európai lakhelyen rendelkezik, ismert a hatóságok számára a család összetétele, úgyhogy elvileg megvan a lehetősége, megvan a lehetőség arra, hogy előkészítsék a megfelelő lakhatást, az integrációs programokat, illetve az iskoláztatást. A családegyesítést tehát másként kell vizsgálnunk, mint a spontán migráns hullámok kezelését, pedig nem kéne, ezt ugyan, nem kéne ezt a két dolgot egy kalap alá venni, de sajnálatos módon éppen az ellenkezőjét látjuk. Sok esetben a tagállamoknak ugyanolyan a politikájuk, a migránsokra vonatkozóan, illetve a menekült státusza rendelkezők fogadására vonatkozóan. Sokszor alaptájékoztatás hiányzik, vagy nagyon restriktív ezeknek a migránsoknak az elhelyezése. A menekültekkel, a nem megfelelő dokumentációval, vagy a különböző folyamatok nem megfelelő voltával voltak gondok. 2016 óta azonban az látható, hogy bizonyos tagállamok kifejezetten tiltják a plusz védelem esetében, plusz védelemben rendelkező személyek esetében a család egyesítést, vagy lassítják ezt a folyamatot. Addig az egyedül utazó kíséret nélküli kiskorúak várakozási időszak nélkül juthattak el családjukig, és alapvetően jobb elbírálásban részesültek, mint az átlag migránsa vagy menekült. A nemzetközi védelmet élvezőknek nyújtott ez a fajta preferenciális elbánásmód már régóta bevált gyakorlat volt Európában de 2016-tól kezdve számos célország Európában úgy döntött, hogy átmeneti meg, megszorításokat vezet be, amelynek a célja az volt, hogy csökkentse a családegyesítések számát, ezeket lassítsa, avagy, hogy kevéssé vonzóbbá tegyék Európát, mint célkontinenst. Ez sok esetben lassította a folyamatokat. Ausztria, Finnország, Németország, Svédország tartoznak ezen államok közé. Ezeket a korlátozásokat tehát átmeneti jelleggel vezették be, de sok korlátozás még mindig érvényben van. Bár Európa helyzete azóta megváltozott. Azt hiszem, hogy az önök számára most jött el az idő, hogy elgondolkozzanak azon, hogy integrációs eszközként használják-e a családegyesítést, illetve megkönnyítik-e a családegyesítést. Nyilván ez egy olyan folyamat, amely időbe telik, de hogyha valaki már tíz évet eltöltött egy adott országban, akkor általában a család egyesítés jól működik. Legalábbis ezt mutatják a statisztikák. Természetesen sok függ attól, hogy a család egyesítést mennyiben támogatják. Például sokszor a házastársak csak nagyon általános integrációs programokban vehetnek részt, ami nem túl hatékony, tehát nem feltétlenül tudnak elhelyezkedni aztán a munkaerőpiacon. A tagállamok nem javították a házastársak számára elérhető programjaikat sajnos. Aztán a gyerekek számára elérhető oktatási támogatás sem javult az elmúlt években. Az oktatási rendszerek lassan reagálnak az ilyen típusú célzott igények kielegítésére. Nagyon fontos az, hogy az integrációs lehetőségeket javítsuk, a családegyesítés nyomán érkező házastársak és gyermekek esetében is. De a tagállamok nem erre koncentrálnak, hanem sokkal inkább lassítást, illetve megszorításokat vezetnek be a tagállamok, és ezáltal sajnálatos módon az egész integrációnak ártanak a tagállamok. Egyrészt maga a, maga a kérelem benyújtója számára ez egy nagyon nagy lelki, anyagi és egyéb teher, illetve a család számára is. Tehát egész egyszerűen lelassul az integráció. Az OECD-nek e OECD van egy PISA tanulmánya, melyben azt olvashatjuk, hogy minden plusz év után, amit a családoknak vagy a gyerekeknek a származási országban kell tölteniük, lelassul az a folyamat, az a nyelvtanulási folyamat, ami majd a célországban következik be. Ez normális, mert minél többet, több időt kell tölteniük a származási országukban ezeknek a gyerekeknek, annál kevesebb idejük lesz arra, hogy alkalmazkodjanak az új kultúrához, az új nyelvhez, majd a célországban. Azt gondolom, hogy ez valamilyen módon alkalmazható ez a tudás a házastársa is, hiszen a házastárs ugye már felnőttként érkezik Európába, számukra még nehezebb az integráció. A családegyesítés lelassítása tehát az integráció minőségét rontja. 2003 per 86-os számmal létrejött egy európai jogszabály a családegyesítésről, illetve az, az Európai Szociális Karta is részben erről szól. Az Európai Bíróság ítéletei is egyértelművé teszik, hogy ennek az irányelvnek az a legfőbb célja, hogy a család életet le, könnyebbé tegye, illetve hogy megkönnyítse a családegyesítést. Minden egyes családjogi törvénynek hatékonynak, illetve arányosnak kell lennie. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy újra elgondolkodjanak azon a tagállamok, hogy szükség van-e még mindig ezekre a megszorító intézkedésekre. A félelem, az ijegység korszakában születek ezek a megszorítások. Most viszont a gyors családegyesítésnek jött el az ideje, hiszen ez könnyíti az integrációt a migránsok, illetve a védelmet, nemzetközi védelmet élvező személyek esetében. Hatékonyabb integrációra van szükség a házastársak, illetve a gyermekek számára. Hogyha érdekli önöket ez a téma, akkor a, a Migration Policy Group statisztikáit ajánlom figyelmükbe, illetve a 2017-es OECD nemzetközi felmérést a migránsokról, itt a szakpolitikai változásokról olvashatnak, avagy az Európai Migrációs Fórumnak vannak ajánlásai 2017-ből, ez is a családegyesítéssel is foglalkozik többek között, illetve Nils Muslix, az Európa Tanács migrációs biztosa, és egy nagyon jó forrás lehető két témát, vagyis ennek a témának két könyvet is szentelt az elmúlt időszakban. Köszönjük, Köszönjük szépen, Huddleston úr. Kurzepap úrnak adok szót most a lengyel delegációból, hogy elmondja nekünk, hogy mi történik hazájában e tekintetben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó, hogy létrejött ez a mai eszmecsere. Előre szeretnék bocsátani egy lengyel sajátosságot. Ha a saját problémáinkkal kell szembenéznünk, akkor mi gyakran túlzottan lokális perspektívát érvényesítünk, és nem látunk ki a kerítésünk mögé. Nem tudjuk, hogy mi történik más országokban. Ez a mai eszmecsere pont ezt lazítja föl, láthatjuk, hogy mi történik máshol. Ezért is köszönöm, hogy megvalósult, és köszönöm a, a cseh, szlovák és magyar kollégáknak, amit elmondtak. Úgy tűnik, hogy sok tekintetben hasonlóan gondolkodunk. Minden országban, nemzetben vannak elitek. És vannak csoportok, amelyeknek felelősséget kell vállalni az ország hagyományai iránt. Nem szabad mindent az országos nemzeti hatóságokra bízni, nem minden pusztán administratív kérdés. Van, ami nemzeti jelleggel, hagyományokkal kapcsolatos kérdés. És ne akarjunk mindent exportálni. Minden országnak megvannak a saját, saját problémái, miért kéne nekünk importálni máshonnan problémákat? Van nekünk sajátunk. Ugyanakkor, aki ezt elvárja mástól, az gyakran a saját problémáit meg nem kezelik előképpen. Nos, a lengyelországi helyzet az utóbbi 10-12 év során úgy alakult, hogy Lengyelország ö, is az immigránsok országával kezd vállalni, pedig valaha a lengyelek em, emigráltak tömegesen. Hála az ön befogadásuknak sok lengyel ér külföldön, mert kénytelen volt elmenekülni valaha. Azóta megfordult az irány, amióta megerősödött a nemzet és a nemzeti hagyományok tisztelete, azóta egyre vonzóbb a mi hazánk is mások számára. A migráns populáció nő a leggyorsabban az országon belül, de az Európai Unión belül is. Sok keleti migránsunk is van Lengyelországban, ukrán, fehér orosz, örmény, grúz migránsok, és mi alaphelyzetben, egyszerűsített eljárásban biztosítjuk nekik a munkavállalási lehetőséget hat hónapra először, és később aztán ezt meg lehet hosszabbítani 12 hónapra. Nem akarok itt a statisztikákat idézni, de 2016-ban Lengyelország az Egyesült Királyság után második volt azon a listán, hogy hány munkavállalási engedélyt adtunk ki 586 ezer munkavállalási engedélyt osztottunk ki egy év alatt, és nagyon sok hosszú távú vízumot is adtunk. Az összes EU vízum 17%-át Lengyelország adta ki. A munkavállalói engedélyek közül 495 ezer olyan, hogy az egész EU-ban lehet velük dolgozni. Főleg ukránok kaptak ilyeneket. Minden kiadott munkavállalási engedély 17%-át, tehát Lengyelország adta ki, és ez mintegy 500 ezer engedélynek felel meg. És mondom, főleg ukránok vehetik ezt igénybe. A migránsok száma akik Magyarországon keresnek munkát, nő, és sokan élnek ezzel az egyszerűsített eljárással, amelynek révén 6 hónapig biztosan, 12 hónapig feltételesen tartózkodhatnak az országban és dolgozhatnak nálunk, utána pedig a munkaadónak kell nyilatkoznia, hogy szüksége van-e még a munkavállalóra, tudja, akarja még foglalkoztatni, bevált-e az illető. Azért mondom el ezeket az adatokat, hogy vegyék észre, hogy Lengyelország sokat tesz a migránsaiért. Nagy számban fogadtunk be migráns munkavállalókat közép-kelet-európai országokból. És most beszélnék néhány általánosabb dologról is. Például arról, hogy a migrációs folyamatban nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és bizonyos részét az irreguláris bevándorlásnak lehet regularizálni, mint ahogy ezt mi meg is tesszük például sok ukránnal szemben, de más esetekben pedig nem lenne produktív és nem is lenne tanácsos ö, mindenkinek minden engedélyt megadni. A kék kártya kapcsán három dologra kell szerintem odafigyelni. Először is próbáljuk meg leszögezni, hogy az egyes tagállamokban milyen diagnózis született. Az országok gazdasági, társadalmi partikularitásaira tekintettel különböző modellek, elképzelések vannak, léteznek párhuzamosan, és ugyanígy különböző elképzelések léteznek arra vonatkozóan, hogy milyen szabályoknak kell a kibocsátó, és melyeknek a befogadó ország szabályainak megfelelni. Vannak olyan munkavállalók, akik jönnek, aztán mennek. Egyes országokban jól használható a tudásuk, másokban nem. Mm. egyes országokban tanulhatnak és beruháznak a tudásukba, utána kérdéses, hogy ezt hol hasznosítják. Ami a legális bevándorlást illeti, meg kell fontolni, hogy csak a tényleg kívánatos migráns munkavállalókról kell beszélnünk, vagy más migráns kategóriákról is kell, illetve szabad. Végül pedig önök is tudják, hogy az egyik legnagyobb problémája az EU-nak az, hogy mi lesz a fiatalokkal a saját fiataljainkkal. És ennek a tükrében a munkaerőpiacunkat is úgy kell tekinteni, mint amely nem lesz képes korlátlanul befogadni migráns munkavállalókat, így is már túl nagy a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében érvényesülő munkanélküliség, és nem biztos, hogy szükségünk van sok fiatal munkavállalóra külföldről ilyen körülmények között. <clears throat> Ezt szabadjon megfontolni. Végül pedig felmerül a következő kérdés. Hogyan lehet azt a kérdést kezelni, hogy egyes migráns munkavállalók keresettek Hollandiában, de nálunk nem boldogulnak. Hogyan lehet ezt a versenyt szabályozni? Köszönjük, Kurzepa úr! Most megadom azoknak a képviselőtársaimnak a szót, akik szót kértek, maximum két-három percben. Emlékeztetem a kollégákat, hogy csak a nyomtatvány kitöltésével lehet szóra jelentkezni. A teremszolgák folyamatosan figyelik, hogy ki kíván átnyújtani nekik ilyen kérelmet. Frank Tilcsek kap most szót. A szlovéniai parlament képviselője, tessék. Nem tudom, nem tudhatom, hogy hol keressem a szememmel, de a nevét cseréltek? Ön képviseli? Akkor kérem mutatkozzon be. Tessék. Parancsoljon. Szlovénul beszélnék, ha megengedik. Mindenkit szeretettel köszöntök. Nem fogok hosszan beszélni. Szerintem már korábban meg lehetett volna vizsgálni ezt a kérdést. De nézzük, hogy mi a mi kormányunk és az én álláspontom. Én ellenzéki vagyok, a kormány baloldali, és Szlovénia álláspontja a migrációval kapcsolatban leginkább abban ragadható meg, hogy 2017-ben mi fogadtuk be, az egész szlovén lakosság 4%-át tették ki a migránsok. Ez nem tekintető túlsúlyosnak, ezek főleg nők, gyerekek voltak, idős emberek, akik a Balkán útvonalon keresztül jutottak Európába. Mi 2014-15-ben még főleg fiatal férfiakat láttunk a szlovén kormány hozzájárul a kvótarendszerhez, részt vesz benne, és ennek a jegyében Görögországból és Olaszországból is fogadunk migránsokat, de hát ez, ez nem egy nagy létszám, a hazánk is kicsi, ezzel arányosan 1300 migránst fogadtunk be. Az EU és a, ezért sokat dicsérte a kormányunkat, a baloldali kormányfőnk ez sokat fotózkodott is így EU-s vezetőkkel, de az emberek többsége, akik Szlovéniába jöttek, akár migránsként, akár átirányított, áthelyezett betelepülőként. Nos, ezeknek az embereknek 80%-a Szlovéniát csak tranzitországként használta, miután megkapta a tartózkodás engedélyt, el is ment tőlünk. Tehát a kvóta rendszer nem működik. Mi befogadnánk őket, de elmennek tőlünk, amint jobb lehetőségek nyílnak előttük. Ezért ebből a szempontból is látni kell, hogy, hogy nem működik a rendszer. A cseh kollégák, a magyar kollégák, a szlovák kollégák vehemensen elutasítják ezt a segítségnyújtást, Szerintem ezt nyugodtan lehetne vállalni, ugyanakkor hatékonyabban kéne persze a határokat is védeni, és látni kell ezt az elvándorlást. Tehát az illegális migrációt nem olyan könnyű szerintem legális migrációba átfordítani. Nem egy egy lépcsős és egyértelmű dolog ez. Bár ha sikerülne, akkor mindenképpen Európa hasznára válni, válna. Most nincs több időm, ezért itt befejezem. Köszönöm szépen. Akkor Tecsek úrnak majd később adjam meg a szót, jó? Következő felszólalónk Zaklin úr, a német Bundestagból. Jacqueline Nastic, vielen Dank. Ähm, es ist Jacqueline Nastic a nevem, köszönöm szépen. Természetesen üdvös, hogy végre egyformán akarjuk kezelni az embereket az ajánló egyezményeknek megfelelően, és be akarjuk tartani a szociális igazságosság elveit, de sajnos az Európai Unióban sem Vált ez realitássá részben a politikai szándék hiánya miatt, legyen szó a húsfeldolgozásban dolgozókról Németországban, vagy a, az építőiparban dolgozókról. Sokszor a migránsokkal visszaélnek a nagy cégek, az ő, ő, ő általuk nyomják le a béreket, aztán említhetnénk az Angliában egyre növekvő rasszizmust a lengyelekkel szemben. Ma délelőtt Bánár úr azt mondta, hogy ami a migrációt illeti, elsősorban Európa versenyképességét kellene előtérbe helyeznünk. Én ezt másképp látom. Pont most, amikor a kék kékkártyás szabályozásról zajlik az egyeztetés, és amikor arról beszélünk, hogy a bruttó jövedelmet is csökkenteni kell, ez nem növelné a konkurenciát és a versenyt, valamint a nyomást az egyes tagállamokban. Nem segítjük elő ezzel még inkább a szegénységet és a kizsákmányolást, valamint az agyelszívást, hiszen ezáltal pont a szegényebb országokból vonjuk el a képzett munkaerőt. Szerintem a felelősségteljes migrációs politikához hozzátartozik a felelősségvállalás a származási országokkal szemben, meg kell erősíteni a helyi gazdaságot, így tudjuk elsősorban segíteni a szegényebb országokat. Ezért felmerült bennem a kérdés, hogy hogyan és milyen formában kívánja a szakképzett munkaerő elvándorlását megakadályozni a származási országokban. Egyébként pedig eh, elutasítom azt, hogy eh, az embereket besoroljuk hasznos és haszontalan csoportokba. Szerintem a Bundestagban, e, egyébként szeretném megemlíteni, hogy a Bundestagban éppen arról vitáznak a képviselők, arról vitázunk, hogy hogyan nézzen ki a családegyesítés. Mi a baloldalon úgy gondoljuk, hogy ez az integráció fontos részét képezi, de a kormánykoalíció másképp gondolkodik erről. Mi a baloldali párt azért harcolunk, hogy sor kerüljön a családegyesítésre, és megőrizzük a illetve megőrizzük az emberiességet és a jogállamiságot. Köszönöm. Köszönjük szépen, most néppárti kollégám kap szót, Michael Bóni. Lengyelül szeretnék hozzászólni. Köszönöm szépen. Szeretném a szervezőknek megköszönni, hogy sor kerülhetett erre az ülésre, hogy lehetővé tették azt. Reagálnék arra, amit Kuzsempa úr mondott a lengyel parlament részéről. Úgy gondolom, jól fogalmazott, amikor a legális bevándorlásról beszélt. A helyzet valóban úgy fest, hogy Lengyelországban számos ukrán illegális munkavállaló dolgozik. 2017-ben nyitottuk meg Lengyelországban a vízumrendszert, illetőleg az ukrán munkavállalók számára, akkor tettük hozzáférhetővé az EU egészét. Azóta tömegesen hagyják el Lengyelországot, hogy Németországban vállaljanak munkát. Én azt gondolom, hogy ilyen tudatos migrációs politikára van szükség a munkaerőpiac szempontjából. Ez nagyon hasznos. Azt kell szem előtt tartanunk mindeközben, hogy minden egyes országban a már meglévő egyszerűsített eljárások mellett más eljárásokat is egyszerűsíteni kellene. Fontosnak tartom az integráció folyamatát, mindenek előtt a szülőkkel érkező gyermekek miatt. Fontos, hogy a migráns gyermekek iskolába kerüljenek, és ne maradjanak le az oktatásban. Ami az ukrán munkavállalókkal kapcsolatos tapasztalatainkat életé pozitív tapasztalatokról számolhatok be, a, az ukránok gyerekei iskolába járnak, jól alkalmazkodnak az új környezethez, Örültem, amikor Kuzsempa úr azt mondta, hogy a migrációs politikát el kell választani a menekült ügytől, hiszen valóban két különböző jelenségről van szó, az én hazámban, Lengyelországban ez egyébként nagyon vitatott téma. Az én személyes véleményem az, hogy sok országban a menekültek jól integrálódnak, és sokszor megfelelő készségeik vannak, de ez már egy másik téma. Úgy gondolom, hogy a migrációs politika területén jó példával tudunk előjárni Lengyelországban. Százezrekről van egyébként szó Lengyelország vonatkozásában. A lengyel képviselő beszélt a különböző folyamatokról is, beszélt arról, hogy a szociális partnereket is be kell vonni a különböző folyamatokba, beleértve civil szervezeteket is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsizsek úr kap szót Szlovéniából. Köszönöm szépen, mondja Trcsek úr, szlovénul fogom folytatni. Köszönöm. Eredetileg a következő szekcióban szóltam volna hozzá, de hát jó lesz ez így is. Nem vagyok hivatásos politikus, csak az elmúlt néhány évben foglalatoskodtam politikával a szlovén parlamentben. Természetesen szorosan nyomon követem a migrációs vitát. Nálunk általában a politikai-gazdasági vetületről szól a vita ami a migrációt illeti. Ha megnézzük, hogy a GDP vetületében Németország és Ausztria mennyit költ integrációra, azt látjuk, hogy hatalmas összegekről van szó. Vannak olyan országok, amelyek rengeteget költenek integrációra, mint a már említettek, és vannak olyanok, amelyek kevesebbet. A kérdés az, hogy mennyi pénzt kívánunk valóban költeni ennek a problémának a megoldására. Ez a terület egyébként nem csak a munkához való joggal kapcsolódik össze, Számos gazdasági ágazat egyébként közvetlenül az ember kereskedelem hatása alatt áll. Emlék, említhetjük a mezőgazdaságot, az építőipart és más egyéb területeket is. Alkotmányos demokráciák vagyunk, de ezek azok a területek, ahol az alkotmány maga sérül, ez pedig a probléma központi részét képezi. A populisták könnyűszerrel mondják azt, hogy ott, ahol alacsonyabbak a bérek, Szlovéniában, Lengyelországban, ott ez a migránsok miatt alakult így de ez nem igaz, és az is érdekes kérdés, hogy hogy válik valaki illegális migránse. Nincs olyan, hogy illegális személy. Az illegalitás abból fakad, hogy a politikai keret nem megfelelő. És hát mondjuk ki ezt nyíltan, hiszen mindannyian politikusok vagyunk, úgyhogy mi vagyunk a felelősök. Köszönöm. Köszönjük szépen Májár úr a következő Németországból. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is, ami a családegyesítést illeti, látnunk kell, Német, hogy Németországban 514 ezer személy tartózkodik, akiket a Genfi Egyezménynek megfelelően menekültnek tekintünk, és egyébként is jogosultak a családegyesítésre. Ezt a kötelezettséget természetesen teljes mértékben betartjuk. Az egyéb kategóriák esetében a családegyesítést az idei év márciusáig felfüggesztettek. Németországban jelen pillanatban 278 ezer személy tartózkodik, akik másodlagos védelemre jogosultak, másodlagos védelemre jogosult személyek. Az ő esetükben az integráció kérdésköre nem prioritás, hiszen nekik, ha rendeződnek az otthoni viszonyok, vissza kell térniük otthonukba, hazájukba. Éppen ezért a CDU-CSU frakció részéről én a Bundestagban mindig hangsúlyozom, hogy az ő esetükben tovább meg kell hosszabbítani a védelmi jogosultságot, mert egyelőre nem tudnak hazatérni. Emellett szükség lenne egy olyan szabályozásra is, amely évi kb. 12 ezer további szemét érinte, érintene, szerintem ez egy igazságos és humanitárius szabályozás, mert lehetővé teszi, hogy védelemben részesüljenek azok, akik szörnyű sorscsapásokat szenvedtek el. Néhány szót szólnék a legális migrációról is. Én személy szerint úgy látom, hogy a bevándorlás két formáját, a humanitárius migrációt összemossuk egy másik migrációs formával, az a munka, munkavégzés céljával bekövetkező migráció. Németországban egyelőre a második legtöbb legális migráns tartózkodik a világban. Ez azt jelzi számomra, hogy a mi rendszerünk azért annyira nem lehet rossz. Szerintem az EU-nak arra kell vigyáznia, hogy a különböző kategóriákat nem mossa össze, mert ezeket a kategóriákat nem lehet összemosni. Az Európai Unióban jelen pillanatban 28 különböző munkaerőpiac működik, és a 28 tagállamban mások és mások a követelmények. Ezt látva azt kérném, hogy értsék meg, hogy mi nemzeti parlamenti képviselők a CDU-CSU részéről továbbra is kitartunk amellett, hogy a nemzeti hatáskörök maradjanak érintetlenek, ami a nemzeti munkaerőpiachoz való hozzáférést illeti. Németországban jól működik most a gazdaság, az ország sok részében szinte teljes körű a foglalkoztatottság, tudjuk, hogy az Európai Unió sok más részében, más országában ez nem így van. Ezt látva azt kérem, hogy figyeljünk oda arra, hogy az Európai Unió munkaerőpiaca nagyon heterogén, ezért nem lehet egy olyan szabályozást hozni, amely mind a 28 gazdaság és mind a 28 munkaerőpiac számára megfelelő. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen! Görögországból Palisz képviselőnek adok szót. Köszönöm elnök asszony. A családegyesítésről röviden. jelenlegi családegyesítési jog néha többlet problémát okoz az embereknek a meglévők mellé. Ugye itt tipikusan valaki már egy országban él, de az életét takarékra kell vennie, nem tud családi életet folytatni, nem találkozik a gyerekeivel, kényszerhelyzetben van, nincs alkalma sem arra, hogy képezze magát, hiszen egyedül pénzkeresettel foglalkozik jó esetben. Márpedig az egy természetes dolog kéne, hogy legyen, hogy a családtagok együtt élhessenek, és a tagállamok különböző úgynevezett alternatív ö, megoldásokra kényszerítik őket. Például nálunk voltak már éjségsztrájk, menekültek rendeztek éjségsztrájkot körülményeik miatt, és tulajdonképpen meg is értem őket, mert összességében az Európai Unió a hibás. Hogy ez megtörténhet, ezért nem a tagállamok felelősek, hanem az Európai Unió. Én tudom, hogy Németországban is vannak problémák, de itt nem kellenek nagyon nagy számok ahhoz, hogy érezzük, hogy ez mégis új probléma, és sokszor gyorsabban, hatékonyabban kéne fellépni. Mert a megkésett cselekvés következménye még rosszabb, mint az elhamarkodotté. Köszönöm szépen, Jurek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm ezt a mai fontos eszmecserét is. Jó, hogy találkoztunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel a családegyesítés téma kapcsán is. Egy dolgot azért hogy mondjak el. 50 évvel ezelőtt Franciaországban a bevándorlás azt jelentette, hogy Dél-Európából jöttek munkavállalók. A 20-as, 30-as évektől kezdve a világháború után. Ma főleg Afrikából és a közel-keletről jönnek a bevándorlók, és ne felejtsük el, hogy Marokkótól Indonéziáig van egy olyan ö, ö, öve az országoknak, ahol teljesen másképp értelmezik a családot, mint Európában. Például poligámia is létezik, és a család részeként elő előfordul az is, hogy más családok gyerekeit befogadják, illetve sajátjukként vándorolnak velük. A határok átlépésekor európaiok szerint jogos, hogy együtt maradjon egy valódi család, de miért kéne nekünk az európai fogalmak szerint nem családokat is családegyesíteni? Az USA-ban is felmerül ez a dilemma, és a tagállamoknak kell ezt eldönteni. Amikor a bővítés nagy Big Bangje megtörtént, Németországban a baloldal volt kormányon, és ugye Németország korán sem volt annyira befogadó ország akkor, mint az Egyesült Királyság például, és a határok védelme akkor még rendesen érvényesült a szociális belső társadalmi kohézió jegyében. Ne keltsük azt az illúziót, hogy a Európán kívüli más kultúrából, más vallásból jövő emberek probléma nélkül integrálhatók a társadalmainkba miért kéne feltétlenül az illegális bevándorlókat legalizálni, ha ez a probléma felmerül? A migrációs áramlatok kapcsán azért értékekre is figyeljünk oda, meg a tagállami szuverenitás problémájára is. A család egyesítés ö, jogát ne tágítsuk ki a saját kulturális és vallási hagyományainkon túl. Ne higgyük el azt, hogy mindenki mindenkinek a rokona és jogosult a bejövetelre. Uh, Köszönöm szépen, Kalogeropulos úr következik. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani ezért a konferenciáért. Tisztelt tagállami képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon örülök annak, hogy a mai vitára meghívást kaptak a helyi és regionális önkormányzatok is. Az Európai Unió az elmúlt időszakban rengeteg menekültet fogadott be Ázsiából, illetve Afrikából. Valószínűleg végleg itt szeretnének letelepülni ezek a személyek Európában. Éppen ezért az a cél, hogy mi hamarabb tudjanak integrálódni ezek a személyek a társadalomba, illetve a munkaerőpiacra. Ez prioritás, és az a célunk, hogy a lehető leghatékonyabb és gyorsabb legyen tehát ez az integráció. Beszéltünk migránsokról, illetve menekültekről is. Nagyon fontos, hogy mi hamarabb meggyőzhetessünk arról, hogy valóban menekültről van-e szó, és akkor meg, meg lehet neki, -e neki adni a menekült státuszt. Utána gazdasági integrációra van szükség, és munkát kell találni számukra. A két dolog, egymást, a két dolog egymástól nehéz elválasztani, egy menekült nem tud integrálódni, hogyha nincs munkája. Mégpedig olyan munkáról van szó, amely megfelel a képzettségének. Hogy ez az integráció megtörténjen, az nem csak a menekült érdeke, hanem a befogadó állami, államé is. Az is nagyon fontos, hogy a befogadó ország nev, nyelvét mi hamarabb megtanulja a menekült, úgy gondolom, hogy a helyzetet úgy lehet a leggyorsabban javítani, hogyha munkát találunk a menekültnek, illetve megtanulja a menekült az ország nyelvét. Amíg nem integrálódik megfelelően a menekült a helyi társadalomba, addig is megkönnyíti a helyzetét például a munkavállalás. Az is rendkívül fontos, hogy a gyermekek hozzáférhessenek az oktatáshoz, illetve minden menekült számára nagyon fontos, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, illetve méltó lakhatási körülményeket teremtsen számukra a hatóság vagy a helyi önkormányzat. De figyelembe kell venni azt is, hogy milyen különleges helyzete vagy tulajdonságai lehetnek egy-egy tagállamnak. A kulturális, a nyelvi, a vallási adottságokat tehát figyelembe kell venni, és az integrációt úgy kell véghez vinni, hogy az összhangban legyen egy-egy ország adottságaival. Nagyon fontos, hogy a menekültek együtt működjenek a helyi és regionális önkormányzatokhoz, hiszen alapvetően ez a találkozási pont a helyi önkormányzatok szervezik meg, hogy tudjanak integrálódni a a menekültek, ők szervezik meg az egészségügyi ellátást, az iskolázást, stb. stb. Illetve nagyon fontos a gazdasági szempontból is ez, tehát hogy megtalálják a megfelelő munkahelyet a menekültek nem lehet a migrációs politikát sikerre vinni, hogyha a helyi és regionális önkormányzatok véleményét nem viszik figyelembe. Tehát a helyi és regionális önkormányzatok szerepe kulcsfontosságú, éppen ezért az EU-nak a szükséges pénzügyi támogatást meg kell adni az önkormányzatoknak, hogy ők el tudják végezni ezt a feladatot. Még egy dolog, elnök asszony. Úgy vélem, hogy a civil szervezetek, illetve a helyi és regionális önkormányzatok közötti együttműködést is szorosabbra kéne fogni. Ennek meghatározó szerepe lehet, és az is nagyon fontos, hogy elszámoltathatóak legyenek a civil szervezetek is, illetve a regionális és helyi önkormányzatok is, tehát tudnunk kell, hogy ki mit tett a pénzzel. Úgy gondolom, hogy a úgy gondolom például, hogy a különösen migrációnak kitett területek, országok esetében plusz plusz forrásokat kapjon. Említették például az imént, hogy a Lesbos szigetén a menekült befogadó kapacitás 3000 fő, de ezt messze menően túllépték. Tehát nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió betartsa az ígéreteit, hogy a tagállamok betartsák az ígéreteket, hogy ne a populizmus legyen a győztes irányzat, és hogy a, ne a határok bezárása legyen a vezérfonal, hanem az ember tisztelete. Köszönöm szépen. Jean Lambert, Verzsi asszony, és utána a szakértőink fognak válaszolni. Jean következik tehát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon érdekes vita. Egyrészt a foglalkoztatási szakbizottság tagjaként, másrészt pedig a Libe szakbizottság tagjaként vagyok jelen. Azt gondolom, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban egy kicsit máshogy gondolkodunk amíg ilyen típusú migrációról. Sok helyen azt tapasztalatom, azt tapasztaltam, hogy az embereket rövid távon befogadják, szívesen látják, de utána már nem annyira igaz ez, pedig a munkaerőpiacon a munkaadó nem erre vágyik, hanem stabil munkaerőpiacra, ahol megfelel megalapozottak a, képzett, a képzettségi szint. Jelenleg sokat foglalkozunk a Foglalkoztatási Bizottságban azzal, hogy hogyan tudjuk Európán belül megtartani a tehetséges, képzett munkavállalót. Beszéltünk a kék kártyáról, beszéltünk a családegyesítésről, és a házastársak, hogy később követik a már itt letelepedett családtagot, nekik is nagyon fontos a képzés, illetve az elhelyezkedés. Az is sem egyszerű kérdés, hogy hogyan definiáljuk a családot. Tudjuk, hogy mit kérünk azoktól, akik az EU-ba jönnek, erről elég sokat beszélünk. A kérdés az, hogy mi, mi mit kínálunk. Vajon ők is eh, a vonzerő részét képezik-e majd? Az észtelnökség konferencián volt arról szó, hogy ha az ember a házat melegíteni akarja, akkor be kell csukni az ajtót. ha hallják a migránsok, hogy mi hogy beszélünk Európáról, illetve róluk valahol mennyire vonzó Európa ezután. Mári Krisztin következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Libén, a Libének is tagja vagyok, a külügyi bizottságnak is, illetve a Dohának is. Engem mindig, nagyon is, mindig is nagyon érdekeltek ezek a kérdések, és nagyon fontos, hogy megfelelő történelmi és földrajzi kontextusban figyeljük ezeket a kérdéseket. Amikor meghallgatjuk itt a különböző véleményeket, nem feltétlenül az az ember benyomás, hogy ugyanarról beszélünk, emberekről, migránsokról. Ha megnézzük a számokat, akkor láthatjuk, hogy az Európai Unión belül történik leginkább a mozgás, és ez nagy előnye az Európai Uniónak, hogy itt szabadon lehet mozogni hogyha Schengen összeomlik, akkor gondolkozzunk, el azon, hogy mi történne a szabad mozgással. Második dolog. Úgy beszélünk a migránsokról, mintha nem lenne legális lehetőség a legális, nem lenne lehetőség a legális migrációra, de több mint 3 millió lakhatási és letelepedési engedélyt adnak ki az európai tagállamok. Nincs itt nálam most a pontos szám. Tavaly a tavalyi számok nincsenek meg, de 2016-ban 3,4 millió ilyen engedélyt adtak ki Szerintem egyébként nagyon megnőtt ez az, ez az arány, vagy ez a szám, sőt, az egészen biztos, hogy 2012-től 2016-ig egy eh, elég komoly emelkedésről beszélhetünk. De a tagállamok különbözőképpen viszonyulnak ezekhez az engedélyekhez, de valójában ez a migrációnak az egyik legális útvonala. Élen egyébként eh, az Egyesült Királyság jár, Kínaiak, indiaiak és Egyesült Államok beliek érkeznek leginkább legálisan hosszú távra ide az Európai Unió. Mondom ezt Bóni úrnak. A második helyezett valóban Lengyelország, Lengyelország 580 ezer ilyen engedélyt adnak ki, és ezeknek az engedélyeknek 85%-a munkaengedély, tehát ezek, ezt kapják azok az ukránok, akik szeretnének um, Lengyelországban dolgozni. Engem megdöbbent az, hogy milyen nagy különbségek vannak a tagállami politikák közt, hogy hogyan viszonyulnak ez a tagállamok a harmadik országbeliekhez. A franciák például a régi gyarmatok, a franciák a régi gyarmatokból érkező személyekhez egészen más, hogy viszonyulnak, vagy eh, Lengyel, Lengyelországban eh, az emberek Ukrajna felé tekintgetnek, eh, Egyesült Királyságban szintén a régi gyarmatokból érkezőket fogadják be inkább. Tehát kérem szépen beszéljünk a dolgokról megfelelő, megfelelő rendszerben, legyenek egyértelmű számadataink, amikor a gazdasági migráns, illetve a menekültek között ilyen különbséget teszünk, szerintem ez nem egy működőképes különbségtétel. Ne felejtjük azt sem, hogy vannak igenis legális módjai annak, hogy valaki ide jöjjön az Európai Unióba. Hogyha megnézzük például, hogy melyik országokkal írtunk alá vízumentességi egyezményt, akkor szerintem elég sok olyan dolgot felfedezhetünk, ami elsőre talán nem evidens. Köszönöm. Rövid hozzászólásra volt úr, és utána tényleg már szakértőink következnek. Mr. Voigt, you have the floor. You asked for it, didn't you? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Libe szakbizottság tagjaként érdekes látni azt, hogy milyen nemzetállami különbségek léteznek ma Európában. Van, aki nem tesz különbséget az integráció és a menekültek között, mondja a hozzászóló. Világosan hallhattuk, hogy van, aki azt szeretné, hogy a migránsok mielőtt tanulják meg a nyelvet, legyenek gazdaságilag függetlenek, Mayer úr beszélt a Genfi menekültügyi egyezményről is, mi szerint haza kell küldeni az embereket azután, hogy rendeződtek a hazájukban a körülmények, hát akkor mi szükség van az integrációra, kérdezem én. A legtöbb tagállamban ma különbséget tesznek az integrációs a menekültek között, de úgy látom, hogy nem tesznek különbséget sem a tagállamokban, sem az EU egészében azok között, akik integrálódni akarnak, és azok között, akik nem, hiszen mit kezdjünk azzal, aki nem akar integrálódni? Figyelembe kell venni a vallási hovatartozást, a származást, a kultúrkörhöz való tartozást is. Szerintem Lengyelország jó úton halad, hiszen az ukránok egyértelműen a kereszténységhez tartoznak, és ehhez a kultúrkörhöz, lényegében most fizetjük meg annak az árát, amit elrontottak a nyugati gyarmatosítók az elmúlt pár száz évben, de hát ez már egy másik történet. Kortély asszonynak adom meg a szót, majd utána rögtön Huddleston úrnak, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vita volt ez. Rengeteg hasznos visszajelzést kaptunk rengeteg érdekes gondolat hangzott el, a legtöbbjükre megpróbálok reagálni, mindegyikre nyilván nem lesz idő. Nagyon erősen kitűnt számomra a menekültek és a migránsok közötti különbségtétel. A nemzetközi jogszabályok szerint nagyon különböző kötelezettségek vonatkoznak a tagállamokra két kategória kapcsán. A menekültek esetében humanitárius okokról van szó, háború, fegyveres konfliktus elől menekülő emberekről beszélünk, akik a saját biztonságukat próbálják szavatolni. Rájuk a Genfi konvenció, a Genfi egyezmény vonatkozik, amely az UNHCR alá tartozik. Ahogyan az egyik hozzászóló is helyesen elmondta, migránsok esetében más a helyzet. Ez az oka annak, hogy az ENSZ különbséget is tett. Ma délelőtt hallhattunk azt hiszem, arról a két szabályrendszerről, amelyet, amelyen dolgozik az ENSZ, az egyik a menekültekre vonatkozik, a másik pedig a migránsokra hiszen két különböző kategóriáról van szó, és két különböző élethelyzetről. Ahogyan az előadásomban mondtam, a migrációt véleményünk szerint össze kell kapcsolni a munkaerőpiaci szükségletekkel, igényekkel. Itt reflektálnék arra, amit önök közül többen is elmondtak, nevezetesen, hogy el kell dönteni, hogy harmonizálunk-e EU-s szinten, vagy sem. Én azzal érvelnék, hogy össze kell kapcsolni a munkaerőpiaci szükségletekkel és a munkaerőpiaci hiányosságokkal ezt, ezek, ezt a szabályozást, illetve a munkaerőpiacon megmutatkozó hiányokkal. Hogyha a jövőre gondolunk, akkor a menekültek és a migránsok közötti különbségtétel esetében talán néha akadályba ütközünk, nem mindig teljesen világos, hogy valaki migráns vagy menekült. Érdemes e tekintetben megnézni az ENSZ főtétkár legutóbbi jelentését, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel. Lehet olyan helyzet, amikor valakinek el kell hagyni a hazáját, de nem feltétlenül háború miatt kényszerül erre, hanem azért például, mert annyira rossz a helyzet, az egzisztenciája került veszélybe, hogy el kell hagyni a hazáját. Egy különleges helyzet az éghajlaté menekültek helyzete is, a klíma menekültek szerepe. Szubszaharai Afrikában például már most előállhat az a helyzet, hogy a föld meg, a talaj megművelhetetlenné válik a szárazság miatt, mi történik ezekkel az emberekkel? A jövőben ez is fontos kérdés lesz. Jelen pillanatban a jogi helyzet teljesen világos, de érdemes elgondolkodni azon, hogy az új típusú menekültekkel, a hazájukat vagy a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőkkel mihez kezdünk. Ez volt az első dolog. A második dolog arra vonatkozik, amit a német kolléga mondott arról, hogy támogatni kell a származási országot, és fel kell számolni a migráció kiváltó okait. Sokan azért menekülnek el a hazájukból, mert jobb lehetőséget keresnek, jobb megélhetést szeretnének, mert ezt nem tudják otthon biztosítani, ezért hagyják el a hazájukat. Biztosítani kell tehát, hogy az emberek a saját hazájukban tudjanak megélni, és ki tudjanak emelkedni a szegénységből. Az ilo vannak különböző projektjei erre vonatkozólag az arab világban és Afrikában is. Ezekkel megpróbálunk egy megfelelő munkakörnyezetet teremteni. Dolgozunk ezen. Az agyelszívást, a brain drain-t is említették, ez is egy kritikus kérdés, hiszen a fejlődő országokban a fejlődés lehetetlené válik, hogyha az összes képzett munkaerő elhagyta az országot. Különösen igaz ez az egészségügyben. Vannak olyan afrikai országok, ahol, amelyek teljesen kiürültek, ahol nincsenek orvosok, nincsenek ápolók, mert már mind-mind Európában dolgoznak. Ez is egy olyan kérdés, amelyet kezelni kell. Vannak nagyon érdekes tapasztalataink ezzel kapcsolatosan egyébként, megpróbáltuk az agyelszívást egyfajta agy beáramlássá átalakítani. Nyilván ez azonban továbbra is kritikus kérdés marad a fejlődő országok számára. A harmadik téma, amelyre kitérnék, Egyesek említették az emberkereskedelem problémáját, és köszönöm, hogy ezt szóvá tették, mert ez Európában sajnos probléma. Szeretjük azt gondolni, ugyanis, hogy az emberkereskedelem, a kényszermunka nem létezik Európában, de sajnos nem így van. Az ILO-nak vannak különböző jelentései erre vonatkozólag, és a probléma érinti az összes EU-s tagállamot, úgyhogy ez egy olyan probléma, amelyet kezelni kell. A munkavállalók kizsákmányolása is egy súlyos probléma, és tudjuk, hogy a migráns munkavállalók különösen ki vannak téve ennek. Fontos az egyenlő bánásmód, egyetértek a, a, azzal, hogy ez sajnos nem mindig valósul meg, de ez kulcsfontosságú, és a meglévő szabályokat végre kell hajtani, ehhez pedig az kell, hogy megfelelő felügyelet érvényesüljön, megfelelő ellenőrzések legyenek, hogy az informális jelleg bizonyos ágazatokban megszűnjön. A képviselők említettek néhány érintett ágazatot a felszólalásukban. És egy utolsó dolog, reagálnék arra, amit Jean mondott, arra vonatkozólag, hogy mit kell kínálnunk azoknak a tehetséges embereknek, akik Európába érkeznek, vagy szeretnének jönni. Legyen szó tehetséges emberekről, magasan képzettekről, alacsony képzettségű munkavállalókról, hogy azt akarjuk, hogy ezek az emberek hozzájáruljanak az EU gazdaságához, és ahhoz, hogy az EU gazdasága versenyképes legyen, akkor be kell ruháznunk ezekbe az emberekbe, a készségbeikbe, az oktatásukba, nem véletlenül használom a beruházás szót, szerintem ez nem egy kiadás, nem egy költség, hanem egy beruházás, mert ezzel biztosítani tudjuk, hogy ezek az emberek hozzájáruljanak a versenyképes gazdaság kialakulásához. Vannak nyilván költségvetési vetületei a dolognak, semmi sincs ingyen, nem arról van szó, hogy ezeket az embereket kizsákmányoljuk a gazdaságunk növekedésére, be kell ruházni az oktatásukba, a képzésükbe. Köszönöm. Sure. Úgy gondolom, hogy a családegyesítést eh, sokszor félreértelmezik, és eh, itt az ideje, hogy önöknek, akik a közbeszédet formálhatják, eh, ez témája legyen, hogy a migránsok és a családok integrációját értelmezzük, finomítsuk az elképzeléseinket. Elhangzottak itt számok. Túl gyakran idézünk számokat, és mégis mást értünk alattuk. A család egyesítés a legjobb bevált gyakorlat arra, hogy a bevándorlás rendezett, strukturált legyen. Sok országban kitalálnak új koncepciókat, és ezek nincsenek kipróbálva. A családegyesítés a feleségeknek, férjeknek, a gyerekeknek lehetővé teszi azt, hogy aki a családból átment a veszélyes úton, az maga után hozhassa a családját, miután talált valamilyen megélhetést, lakhatást és ügyét várhatóan pozitívan elbírálják az európai relokációs rendszer nem felel meg ennek a követelménynek. Akik képesek lennének családtagjaikat eltartani, maguk után hozni, azok egyébként pont jó bevándorlók, mert azok dolgoznak, azok hosszú távon beszoktak válni, és a, és a családos emberek sokkal integrálhatóbbak egy társadalomban, mint a családtalanok. Nem azt mondom, hogy a családegyesítéstől minden jobb lesz, de a nehéz, bonyolult helyzetben a családegyesítésnek enyhítő szerepe lehet, az integrációt előmozdító szerepe lehet. Tehát fontos, hogy ezt eh, bonyolultságában lássuk és értsük, és elfogadjuk a világot olyannak, amilyen. A jelenlegi háborús konfliktusok átlag életkora 15 év, tehát minden olyan probléma, amelyet ilyen konfliktusos helyzet váltott ki, nem megy el 15 évnél hamarabb átlagosan, nem tűnik el. Tehát a családegyesítéssel foglalkozni kell, kritikusan kell nézni azt. Ugye előfordulhat, hogyha valaki nem kapja meg a jogot, hogy családját egyesítse, akkor kénytelen visszamenni a egyébként számára személyesen is életveszélyes helyzetekbe, és ezért is gondolkodni kell ezen. Reméljük, hogy a vallásos és családi szervezetekkel önök kapcsolatban vannak hazájukban, Nekik általában van tapasztalatuk a családegyesítés pozitív és negatív aspektusairól, hogy ha akarják az integrációs politikát hazájukban javítani, akkor vegyék fel a kapcsolatot az UNHCR-ral, az OECD-vel, az Európai Bizottsággal, és a gyermekek integrációjával foglalkozó NGO-kkal van egy szegénység elleni hálózata is Európának. Ez nem csak jogi természetű kérdés, hanem végrehajtási, gyakorlati, etikai, integrációs kérdés, és mint ilyet a maga összetettségében kell látni. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, és a nemzeti parlamenteknek is a megszólalásokat még hozzáfűznék valamit, ami eddig nem hangzott el. Az Európai Bizottság a Fitness Check címmel értékeli a helyzetet, és várjuk ennek az eredményét. Szeretnénk pontosan látni, hogy az eddig megalkotott korábbi jogszabályok végrehajtásával mi a helyzet. Próbáljuk a bizottságot rávenni arra, hogy ne csak eljutassa hozzánk ezt az elemzést, hanem az alapján intézkedésekre is elég bátor legyen. Most egy másik fázisával foglalkozunk a migrációnak, azzal, hogy amikor egy újonnan érkezett személy egy faluba, városba megérkezik, akkor hogyan lehet helyi szinten integrálni. A kékkártyás irányelv szakértője, a kolléganő, akit most szólítani fogok, a Libe Bizottság tagja, és az Európai Parlament régi tagja. Neki adom át most a szót, hogy a következő szekciót levezesse, és a témát bevezesse. Okay, ladies and gentlemen, shall we make a, a start? Because the later we Hölgyeim és uraim, el kéne talán kezdeni, mert minél hamarabb kezdjük, annál hamarabb végez, végzünk. Gondolom az emberek utána majd sietnek pályaudvarra, repülőtérre, ide-oda. Ahogy Roberta Metzola is mondta, Jean Lambertnek hívnak, az Európai Parlamentnek már évek óta képviselője vagyok, és ahogy azt az imént mondtam, a Libének is, illetve a Foglalkoztatási Bizottságnak is tagja vagyok. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma lesz majd. Az integrációról fog beszélni, a lehetőségekről, illetve a kihívásokról. a legálisan az EU-ban tartózkodó harmadik országokból származó polgárok integrációs lehetőségéről beszélünk most, függetlenül attól, hogy milyen státusszal vannak itt, illetve hol találhatók ezek a személyek. Nos, nem egyszerű a téma, hiszen, hiszen a különböző hatáskörök némileg fedik egymást, tehát önkormányzati, a tagállami, illetve Európai Uniós szintek, és sokszor bizony az Európai Uniós iránymutatásokat vagy irányelveket helyi szinten kell megvalósítani. Először OECD, illetve az alapjogi ügynökség tanulmányait fog meghallgatni, Lübig és Pavlo uraktól fogjuk ezeket hallani, aztán egy konkrét példáról fogunk hallani, hogyan lehet munkát adni a menekülteknek. Himen úr fog erről beszélni, aki maga is migrációs háttérre rendelkezik, de most mint német munkaadó van itt. Aztán Susan Amador következik a portugál parlament részéről, és Dimitrios Kalagoporulos lesz az őt követő előadónk, aki a régiók bizottságának szempontjait fogja feleleveníteni. Utána pedig vita következik. Kezdjük tehát el. A vitában egyébként felváltva kapják meg a szót a tagállami parlamenti képviselői és a európai parlamenti képviselők, tehát két tagállami képviselő, egy európai parlamenti képviselő, két perce van mindenkinek. Kérem azokat a tagállami parlamenti képviselőket, akik hozzá szeretnének szólni, hogy az erre vonatkozó sárga, sárga, jól látom sárga, tehát ezt az ilyen színű papírt kéne kitölteni, mutatom, és ezt kéne a titkárságnak eljutatni. Mutatom, vagy mutatja a kolléga jobb. A beérkezés sorrendjében, a kérések beérkezésének sorrendjében adjuk meg majd a szót, és a itt dolgozó kollégáknak, tehát az európai parlamenti kollégáknak csak annyi dolga van, hogy jelezzék, hogyha hozzá akarnak szólni. Próbáljuk meg betartani a hozzászólási időt, és így mindenkire sor kerülhet majd. Két perc. Valójában nem maximum két perc, hanem minimum két perc a hozzászólási idő, mondják itt nekem, tehát nagyon nagy lelkűek vagyunk. Az elnök persze addig beszél, ameddig akar. Thomas Fübi következik, tehát először 10 perc az OECD részéről parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm a lehetőséget. Én leginkább a munkaerőpiacról beszélek majd, hogy ez mennyire, milyen hatással van az integrációra. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen az integráció, először is a munkaerőpiac integrációt kell jól teljesíteni, és Hogyha valakit megkérdezünk, hogy mit, mit jelent számára az integráció, általában az első válasz az az, hogy munkahelyet találni. A menekült válság előtt egy eh, tanulmányt készítettünk a DG Employment-es kollégákkal. Két dolgot lehet ezen látni. Egyrészt az integráció hosszú időt vesz igénybe, és általában javul az integráció az idő elmúlt, elmúltával vagy elteltével, és sok függ attól, hogy milyen környezetből érkezik ide valaki. A menekülteknek egészen más a helyzete, mint azoknak, akik jobb munkáért érkeztek Európába. Sokszor 15 évbe telt, amíg ugyanolyan munkaerő piaci helyzete sikerült elérni ezeknek az embereknek, mint hazájukban. Ami a családi kérdéseket illeti, hogyha ott van a családja a, a menekülteknek, akkor sokkal gyorsabb az integráció. Nos, itt az oktatási szintet mutatjuk, a, gyakorlatilag a nulla az a oktatás teljes hiánya, és látható, hogy minél jobb az oktatás, minél jobb oktatási szinten rendelkezik, egy-egy iskolázottsági szinten rendelkezik egy migráns, annál jobban tud integrálódni, és ez ugyanúgy igaz a helyi lakosságra. Vannak rosszul teljesítő országok, nem feltétlenül azért, mert nem jó az integrációs politikájuk, hanem mert több olyan embert fogadnak be, akiknek, akik hátrányos helyzetűek ilyen szempontból. Az ENSZ és oecd és vizsgálat egyébként most készül, és a 2018-as adatokat most összesítjük, amint kész lesz, eljutatjuk önöknek. elég sok olyan országban, tehát ami rosszul teljesít, mert nem igazán megoldott ez a kérdés, de azt is láthatjuk, hogy mi, vo- mi volt a helyzet a dél-európai országokban, ezt zölddel mutatom a válság előtt, vagy az Egyesült Államokban, most az Egyesült Államokban jobb eredményt érnek el a migránsok, mint az alacsony iskoládottságai szinten rendelkező helyiek. De ha megnézzük a magasan képzett személyeket, magasabban képzett embereket. Nekünk mindig mindenhol nehéz a helyzetük, még az Egyesült Államokban és Kanadában is nagyon nehéz érvényt szerezni, és olyan szintű munkahelyet találni, amely megfelel a képzettségünknek. Hát a win-win helyzetnél a lose-lose sokkal gyakoribb, tehát mindenkinek káros a helyzet, van, veszt, van vesztenivel és veszít a migráns is, a származási ország is, illetve a befogadó ország is. Ez általában gyakoribban, gyakrabban fordul elő, mint a win-win helyzet, hogy mindenki profitál a helyzetből. Mi úgy véljük, hogy, a, hogy abból a perspektívából kell kiindulni, hogy milyen kompetenciái, képzettségi szintje van a migránsnak van, ahol képzése van még szükség, sokszor ez a nyelv, de alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező személyeknél más képzésekre is szükség van. Utána pedig aktiválni kell ezeket a készségeket, például hálózatépítés, Itt a migránsok általában nem állnak olyan jól, illetve a diszkrimináció kérdésével is mindenképpen foglalkozni kell. Az OECD-nél és a német munkaügyi minisztériummal, illetve az ipari és kereskedelmi kamarával egy közös felmérést készítettünk 2000 munkaadó részvételével a, menek, a menekültek alkalmazására, tehát alkalmaztak-e menekültet, és milyen tapasztalataik vannak. Nézzük, milyen nehézségei voltak a munkaadóknak. Ez egyes számú nehézség. A nyelv, vagy a nyelvtudás hiánya, az eltérő munkára vonatkozó gyakorlat, illetve szokások, nem megfelelő szakképzettség, illetve a bizonytalanság, tehát hogy nem tudja a menekült, hogy mennyi ideig tartózkodik, tartózkodhat majd Németországban. A munkadók 85%-a viszont meglepő módon azt válaszolta, hogy semmiféle gondjuk nem volt a menekültekkel, sőt, nagyon örültek annak, hogy menekülteket alkalmazhatnak, mert nagyon motiváltak voltak. Szerint, a munkadók szerint mire lenne még szükség? Először is nyelvoktatásra. Általában a tagállamok ezt mindig tudják nyújtani. A Kérdés csak az, hogy ez történhet-e a munkaidőn kívül. Aztán jogbiztonság is nagyon fontos. Ez, ezt is eh, megelőlték a munkadók, hogy erre lenne még szükség. Illetve a folytonos képzés, tehát a, eh, mikor már elhelyezkedett a migráns vagy munkanélkülő, akkor is szükség van képzésre. Van egy bevált gyakorlatok szóró listánk is. Thomas kollégám az előbb említette ezt, hogy erről készült egy tanulmány tavaly. Nem fogom most ezt részletesen ismertetni. Hát először is kulcsfontosságú az, hogy minél hamarabb tudatosuljon az, hogy en egy adott munkaadó, munkavállalónak milyen képzettségi szintje van, nagyon fontos az, hogy megkönnyítsük a munkaerőpiacra való hozzájutást, illetve leginkább azok tudtak integrálódni, akik hamar találtak munkát, hamar elkezdték a képzést. Ez akkor valósult meg leginkább, amikor elég valószínű, hogy pozitívan bírálják el ezeknek a személyeknek a kérvényeit. Aztán nagyon fontos az is, hogy a hogy differenciált legyen az integrációs politika képzettségre vonatkozóan. Nyilván nem, nincsenek egységes megoldások. Vannak olyan menekültek is, akik életükben nem jártak iskolába. Az afgán menekültek, és nagyon sokszor alacsony iskolázottsági szinten, szinten rendelkeznek, ettől még ezek nagyon invenciózus emberek. Tudjuk, hogy milyenek a viszonyok Afganisztánban. De vannak olyan afrikai országok is, aki, ahol viszont nagyon jó iskolázettségi szinten rendelkező személyek, ahonnan ilyen személyek jönnek. Tehát vannak itt, kérem, egyetemi professzorok is, és vannak olyanok is, akik írni, olvasni sem tudnak. De ehhez kell tudni alkalmazkodni. Láttuk még nagyon érdekes trendeket is, például Németországban, Ausztriában és Svédországban, ahova különösen sok menekült érkezett. A civil társadalmi kezdeményezések ugyanis hirtelen megnövekedtek számban is, méretben is, amikor megérkeztek ezek a menekültek. Nézzük Svédországot. Korábban mindent az állam tett, nem tudom, van-e így svédek, de ellenőriztük, illetve elemeztük a svéd menekültügyi politikát. Hát korábban mindent az állam csinált, most viszont már annyi menekült van, hogy ez nem megoldható. A civil társadalomnak is vállalni kell egyfajta szerepet, és egyébként ez az, ami megkülönböztetni az EU-s tagállamokat, eh, például Kanadától, Ausztráliától vagy az USA-tól, ahol a civil társadalom már régóta aktív a menekültek integrációjában. az is nagyon fontos, hogy az alacsony iskolázottsággal rendelkező migránsok esetében, vagy menekültek esetében ez egy nagyon hosszú út. Úgyhogy erről már a kezdetben fogva nagyon őszintén kell beszélni, hogy ne legyenek irrealisztikus elképzelései. Tehát ez, úgy kell kezdeni ezt az egész folyamatot, hogy tiszta vizet öntünk a pohárba, és hogy hogyan integrálódnak a migráns szülők, vagy a menekült szülők, ez nagyban meghatározza, hogy a gyermekek integrációja mennyire sikeres. Egyébként beruházásként kell látnunk az integrációt, már valakit korábban utalt erre. Ez pontosan mit jelent? Az emberekbe ruházunk be. Ennek három következménye van. Egyrészt, vagy három dolgot kell figyelembe venni, egyrészt nagyon korán föl kell lépni, vannak olyan országok, amik ezt egyáltalán nem teljesítik, például gyerekek esetében eh, ez mindenképpen igaz, tehát eh, korai eh, vagy kisgyermekkorban el kell kezdeni az oktatást, de ez sokszor nem tud megvalósulni, erre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. Aztán olyan szakpolitikákra van szükség, ahol az eredmények nem azonnal jelennek meg, például a nők munkaerőpiaci elhelyezkedése lehet, hogy azonnali eredmény itt nem lesz, de az biztos, hogy a gyermekek integrációja jobb lesz majd. Még egy dolog, nincsen, csodasz, nincsen csodaszer, de nagyon fontos az, hogy tudjunk alkalmazkodni a különböző igényekhez, szükségletekhez, és természetesen attól is sok, azon is sok mű, múlik, hogy mennyire biztos jogilag a helyzete egy-egy menekültnek. Egyébként itt látható, hogy milyen sokféle kiadványunk van, de ha egy e küldenek, ezt elküldjük önöknek, akár tagállami, akár európai parlamenti képviselőről van szó. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mr. Libig, for that. Köszönjük szépen, és az ajánlatot különösképpen a végén van, aki már látta, van, aki még nem látta ezeket az anyagokat. Antas Pavlosznak fogom most megadni a szót, aki az alap, ö, emberi alapjogi ügynökség tevékenységéről fog beszámolni. Köszönöm szépen a meghívást, a megszólítást. Világunk azt mutatja, hogy sokkal jobban oda kell figyelni a migránsok integrációjára, olyan politikákat kell kialakítani, amelyek az Európai Unió alapelveivel összhangban vannak, és amelyek az európai és nem európai lakosok számára egyaránt a leghasznosabbak. A migránsokban rejlő pozitív potenciál kiaknázása itt a fő tét. Az EU társadalmakba való integrációjuk, hogy az emberi jogsértések, a szociális kohézió ne sérüljenek, ne álljunk ki radikalizáció, marginalizáció, izoláció. Ezért konkrét javaslataink a következők a tagállamok felé. Először is foglalkoztatás, az emberül a bevált gyakorlatok elterjesztése. Tamás ezt nemrég néhány perccel ezelőtt már ezzel kapcsolatban mondott néhány fontos adatot ezek a kiinduló számok. Először meg kell ismerni a valóságot, néha ez is hibázik. A közszféra gyakran nem fogadja be a migránsokat, pedig nagyon jó lenne, ha a közszféra is sok migránst alkalmazna, amint csak lehet, mert ők tudják nem csak ugye önmagáért, hogy a közszolgálat tükrözze a társadalmi összetételt, hanem ők azok, akik a kapcsolatokat megteremthetik, az integráció szolgáltatják, és ö, szerep ö, modellként szolgálhatnak a migránsok számára. Ilyen tekintetben sok országban nagyon jó példákról lehet beszámolni. A korán integrált migránsok mások számára is pozitív példát jelentenek, összekötő kapcsolat jelentenek, és ugyanakkor jelzik a migránsokkal való visszaélést, az ő megkülönböztetésüket a munkaerőpiacon. Oktatásképzés nem csak a migránsok képzése, hanem a nem migráns lakosság képzése arról, hogy kik a migránsok, hogy milyen módon járult hozzá a migráció az európai történelemhez, annak alakulásához, sokszor nagyon pozitívan. Görögország, Olaszország, Kelet-Európa tudhatná, hogy hatalmas migrációs történelmük van, és milyen rossz volt a szegregáció, és milyen jó volt, amikor befogadták őket. Képezni kell a tanárokat, hogy tudják ezt a témát oktatni a pacifizmus jegyében. Az oktatás nagyon megtérlő tevékenység. Ha valami, akkor ez igen. Garantálni kell a, az állampolgári ismeretek révén, hogy minden gyermek valaha, valamikor halljon az emberi méltóságról, a demokráciáról, a jogállamiságról, az emberi jogokról. Hogy később értsék, hogy mik a kihívások, hogy meg tudjanak, akarnak felelni ezeknek, és együtt tudjanak élni egymással. A migráns szülőket, családokat be kell vonni a családok és a, főleg az iskola életébe. Közeledni kell feléjük, hogy, hogy könnyebb legyen az integráció. A 2015-ös Párizsi deklaráció a migránsok integrációjáról egyébként itt a kiinduló szöveg harmadik sorban Lakhatás. Létezik ma sajnos rezidenciális szegregáció, más szóval gettó építés. A közösségek közötti határfalakat amennyiben lehetséges le kell rombolni a szociális lakhatás nem mindig integratív, hiszen gettók alakulhatnak ki. A szociális lakhatást diverzebb módon kell biztosítani, oda kell figyelni arra, hogy kik és hányan maradnak függőben egzisztenciájukat tekintve. Az élés módozatainak tanítása negyed sorban. Egy hónappal ezelőtt decemberben adtuk ki ezt az anyagot, ez egy nagyon átfogó felmérés eredménye, és azt mutatta, hogy a migránsok és leszármazottaik túlnyomó többsége, 80%-uk körülbelül úgy érzi, hogy a befogadó országhoz tartozik. Gyakran az ő kötődésük ehhez az új országhoz erősebb, mint a saját lakosok kötődése. Sőt, a muzulmán lakosságban is ugyanezt találtuk, a szeptemberi kiadványunk szól erről, tehát ahhoz képest, hogy a sztereotípiák mit gondolnak, a muzulmán lakosság nagy többsége osztozik az európai értékekben, a sokféleségben, a multikulturalitás értékeiben, sőt a, a nemek közötti egyenlőség elvét is osztja reduce trust. és ha ebbe beruházunk, akkor azért a közintézményekbe vetett, illetve nem vetett bizalom kérdése javulhat, és csökkenhet a, a zaklatás, a gyűlölet bűncselekmény, és Nyilván ehhez persze a meglévő szabályokat pontosítani, javítani kell, erőteljesebben fejleszteni kell az intolerancia elleni harcot, bizalmat kell építeni a befogadó közösségek és a migránsok között. A tagállamoknak bőven lenne itt rendszerszerű feladata, és különösen a migránsok leszármazottainak integrálása területén, hiszen ezáltal a gazdaság is profitál, ez az aktív bevonás, a szakszervezeti ö, tagság lehetővé tétele, a sporttevékenységek, a közmeghallgatások ö, és a demokratikus intézmények ismeretébe való számos bevezető eszköz. Ö, egyes modellek egy, egyik helyen jobban működhetnek, mint máshol, de bőven van palettája ezeknek az intézkedéseknek, a jó bevált gyakorlatoknak, amelyből meríteni lehet. És ne felejtsük el, a migráció inkább esély és érték, mint sem hátrány. A felmérésünk azt mutatta, hogy a sok éve Európában élő migránsok minimum 80%-a jól integrált. Thank you very much indeed for that sort of whirlwind tour and the, the, the... Köszönöm szépen ezt az áttekintést a világról és a négy fő területről, és az emlékeztetőt arról, hogy milyen fontos a jogi szabályozás, tekintettel arra, hogy olyan környezetet teremthessünk, amelyben mindenki jól boldogul. Nagyon szépen köszönjük! Most egy németországi munkaadót hallgatunk meg. Ő mondja el nekünk, hogy ő maga európai vállalkozóként és munkaadóként milyen tapasztalatokra tett szert. Kimil úr, önél 10 perce van. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Az elmúlt száz évben Sokan elhagyták hazájukat, kivándorlókká váltak különböző okokból kifolyólag. Én 1973-ban hagytam el Isztambul közelében lévő szülővárosomat, és ment, Németországba költöztem. Az integráció nagyon nehéz volt a kulturális és nyelvi akadályok miatt. Utána hazatértem, majd ismét kivándoroltam Németországba, kétszer is végigcsináltam az integrációt, ezért jól tudom, mit jelent az. Akár politikai, akár gazdasági okokból vándorol ki valaki, úgy gondolom, a migránsokat segíteni kell. 1993-ban alapítottam vállalkozásomat, az Unipakkot, amely egy csomagolással, csomagoló anyagokkal foglalkozó cég, és időközben egy tipikus, hagyományos családi vállalkozássá vált. 11 évvel ezelőtt létrehoztunk egy olyan szervezetet, amely társadalmi felelősséget vállaló vállalkozókból áll. Amikor megállapítottuk, hogy országban még több hasonló szervezet létezik, akkor létrehoztunk egy ernyőszervezetet, ez a BUFAO nevezetű szervezet, amelynek a mottoja következő, bár nem működik egyébként, a BUFAO támogatja a társadalom sokszínűségét, érvényre jutatja azt a gazdaságban, ezzel új potenciálokat teremt, új potenciált teremt, választ ad a demográfiai változásokra, és versenyelőnyt biztosít az új piacok meghódításakor. A BUFO nevű szervezet projekteket indít, például hálózatépítést szervez, gyakor, gyakornoki programokat szervez, különböző ekereskedelmi programokat indít útjára, és így tovább. Van egy európai ernyőszervezet is, a Unity nevű ernyőszervezet, amely a BUFA-ból jött létre, és a következő célokat követi. A régiókban, a tagállamokban vagy az EU területén működő vállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani, tevőlegesen is tanácsadással is, hozzájárulva így a gaz, közös gazdasági hozzáadott értékhez. Közös gazdasági projekteket kíván létrehozni, és a sokszínűséget a társadalom előnyének tekinti. Emellett a tagországok és az EU közötti, közötti kapcsolatokat meg kívánja erősíteni. Az integráció egyik legjobb formája számunkra a vállalkozás, a vállalkozói tevékenység, ezzel a migránsokat a társadalom részévé tesszük, és munkahelyeket is teremtünk. A mai migránsoknak gyakorlatilag szerencséjük van, mert az én időmben nem voltak ilyen példaértékű szervezetek. A politika és a média hozzáállása a migránsokhoz nagyon fontos, meg kell szüntetni a félelmeket, kölcsönösen meg kell ismernünk egymást, és közösen kell alakítanunk a gyermekeink jövőjét. Tulajdonképpen magunkon segítünk, hogyha a migránsokon segítünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk még nagyobb felelősség jut, mint másoknak Európában, hiszen mi új európaiak, mi bevándorolt európaiak még jobban értjük ezeket az embereket, mint bárki más, minden egyes ülésünk során a régióban, az országos szinten, avagy az európai szinten a rend mindig tartalmazza a migránsok és a menekültek kérdéseit is. Két évvel ezelőtt két munkaengedéllyel rendelkező afganisztáni szemét vettem fel a cégemhez, a cégemben, akkor láthattam, hogy a menekültekkel hogyan bánnak a különböző munkaadók, hogyan bánik velük a társadalom, hogyan bánnak velük a, velük a hatóságok, és milyen nehézségekbe ütköznek. Az első dolog, amit megtettünk, az volt, hogy egy török hátterű kollégát bíztunk meg azzal, hogy a két afgán kollégát segítse. Pastú nyelven ugyan nem beszél, de azért igyekezett kommunikálni velük. A felelőssége nem csak abban állt, hogy a munkában segítse őket, hanem hogy személyes, nap mint nap felmerül kérdésekben is segítse őket, például, hogy mely iskolába járjanak a gyerekek, hogyan tanuljanak meg a feleségeik németül, illetve hogyan juthatnak el a város egyik pontjából a másikba. Azok, akik foglalkoznak a menekültek problémáival, időt, energiát szánnak erre, őket szerintem támogatni kellene. Ezek az emberek a menekültek elmenekültek a háború elől, az életüket mentették, és megpróbálnak egy új életet létesíteni itt nálunk. Az első, mire szükségük van, az a bizalom, az emberi közelség, a gondoskodás, nem pedig az, hogy nyelvtanulásra kényszerítsük őket. Persze fontos a nyelvtanulás, nagyon is az, de azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy a nyelvtanulás nem előzheti meg az emberi érséget sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy a migránsokkal való kommunikációt a háttérbe szorítjuk, elodázzuk, és meg akarjuk várni azt, hogy a migránsok megfelelően elsajátítsák a helyi nyelvet. Úgy gondolom, hogy a Unity sikere a migránsokkal és menekültekkel végzett munka során abban rejlik, hogy meghallgatjuk az embereket, és megpróbáljuk megérteni őket, még akkor is, hogyha nem beszéljük a nyelvüket. Mevlana, egy anatóliai szellemi vezető azt mondta, hogy nem csak azok értik meg egymást, akik ugyan, nem azok értik meg egymást, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, hanem azok, akik ugyanazon az érzelmi alapon állnak. Néhány menekültet és migránst megkérdeztem arról, hogy a, mit üzennek a brüsszeli politikusoknak. A következőket mondták. Először is, emberiesség és, és hála. Mindaz, amit otthon nem kaptunk meg, azt itt megkapjuk a szomszédainktól, a kollégáinktól, az embertársainktól, de külön szeretnénk kiemelni a gyermekeinket, akik újra megtanultak nevetni, élni és szeretni, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Másodszorban kulturális megértés. Mivel a kultúrkörünkhöz közeli emberek élnek itt, ezért nem nehéz az integráció, mondják ők. Elsősorban az ebből körből származók foglalkoznak velünk, harmadsorban nyelvi korlátok. Nagyon sok a lehetőség arra, hogy elméletileg elsajátítsuk a nyelvet, sajnos a gyakorlati lehetőségekben még hiány mutatkozik. Negyedsorban menekült otthonok, és ez a pont nagyon fontos nekem, hölgyeim és uraim, a menekült otthonok általában jók, de az ember sokszor nem tudja, hogy mihez kezdjen a szabad idejével, sokszor hónapokat, éveket kell eltölteni itt teljesen haszontalanul, és ez, hogy nem tudunk senki hasznára válni, tönkretesz bennünket. Szeretnénk dolgozni, még akkor is, hogyha fizetés nélkül tesszük ezt, mindaddig, amíg a helyzetünk nem tisztázódik. Ezt mondták nekünk az érintettek. Végezetül hadd mondjam el, hogy én milyen javaslatokat tennék. Először is azok a cégek, akik menekülteket és migránsokat akarnak alkalmazni, és gyakornoki állásokat is rendelkezésre bocsátanak, őket támogatni kell. Lehet ez adókedvezmények révén, egyéb kedvezmények révén, támog, pénzügyi támogatások révén, és így tovább. Másodszorban a vállalkozások, a kereskedelmi kamara és a munkaügyi hatóságok közötti együttműködést meg kell erősíteni. Harmadsorban azok a civil szervezetek, akik, amelyeket ezek az új európaiak hoztak létre, ezen a területen egyfajta hídként működhetnek a migránsok és a vállalkozások között. De a tapasztalatok szerint ezeknek a civil szervezeteknek hiányzik ehhez a pénzügyi alap és a megfelelő humán erőforrás. A Unity egyik feladata abban áll, hogy Európában nyilvántartásba vegye ezeket a civil szervezeteket, feltárja, hogy milyen hiányosságok vannak, és hosszú távon képzési lehetőségeket biztosítson, azért, hogy ezek a civil szervezetek tényleg hídként működhessenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogyha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönöm. Okay, well, thank you very much in, indeed for that and for Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezeket az üzeneteket és a politikai javaslatokat is. Mi az Európai Parlament részéről mindenképpen figyelembe veszük ezeket, a nemzeti parlamenti kollégák meg majd eldöntik, hogy mit visznek ebből haza. A Unity szervezet több bűnkkel is felvette a kapcsolatot itt a parlamentben, és ez a kapcsolat nagyon hasznosnak bizonyult. egy politikai szintű tapasztalatot is eh, megosztanék. Portugáliai tapasztalatról számolnénk, számolna be nekünk Susana Amador. Nem elég jó a szemüvegem, nem láttam, hogy itt ül. 10 perce van. Köszönöm, köszönöm szépen, portugál fogok beszélni. A e Szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, hogy eh, megszervezték ezt a rendkívül fontos konferenciát. Azt hiszem, hogy az összes európai uniós tagállam napirendjén szerepel ez a téma, illetve az ENSZ is foglalkozik ezzel. Szeretnék köszönetet mondani az előttem szólóknak, és köszönöm szépen az iménti előadást, ami nagyon érdekes és ugyanakkor nagyon meglepő volt. Tisztelt, tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy mindenképpen együttesen kell föllépnünk, hogyha hosszú távú megoldásokat kívánunk a menekülteknek kínálni. Azért már elég sok dolgot sikerült teljesítenünk, de még mindig nagyon hosszú út áll előttünk mindenképpen segítenünk kell azoknak a személyeknek, amelyek, akik háborúk, éhínség, vagy üldöztetés elől menekülnek. Nem hiszem, hogy a kerítések vagy a falak felállítása segíteni ezt a folyamatot. Illetve az alapjogok megvonását sem szabad ölbetett kézzel néznünk. Az emberek éppen azért menekülnek el hazájukból, mert a jogaikkal nem élhetnek, úgyhogy itt Európában meg kell adni ezeket a jogokat. Mindenképpen azon kell munkálkodnunk, hogy a lehető legjobban integrálódjanak ezek a személyek, és egyfajta egyességet kell, úgy érzem, aláírnunk az Európai Unió partnereivel, meg kell könnyítenünk az ide érkező migránsok munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Most pedig Portugáliáról szeretnék beszélni. Az európai migrációs agenda aláírása után a portugál kormány, mm, illetve más baloldali, illetve baloldali pártok támogatásával Portugália úgy döntött, hogy ezzel a kérdéssel aktívabban fog foglalkozni, és egy munkacsoportot hozott létre, magas szintű politikai támogatásban részesült ez a csoport, a belügyminisztérium támogatta. fontosak voltak számunkra a munka során az, azok az elvek, hogy független legyen a hogy egyértelmű legyen, hogy ki a gazdája a menekült kérdésnek, illetve mindez függetlenül történjen. Az is nagyon fontos volt, hogy a közvéleményt megfelelően tájékoztassuk azok arról, hogy kik a menekültek, miért fontos az ő integrációjuk. És az iskolákba is elmentünk, az iskolákban is folytatunk ilyen tájékoztatási kampányokat. Aztán a civil társadalommal is koordináltunk, illetve a helyi önkormányzatokkal, és kölcsönösen eszmét cseréltünk, az ötleteiket átvettük, illetve a mi, ötleteink, mi is ötleteinkkel gazdagítottuk őket. Egy telefonos fordítási szolgálatot is létrehoztunk a migránsok számára, tehát és azt is, és kialakítottunk egy olyan platformot, internetes platformot, amely megkönnyíti az internetes portugál tanulást, tanulást, és arabul is elérhető ez a platform. sok esetben a függetlenné válás vagy az emancipáció az érkezés utáni egy-másfél évben történik. Nagyon fontos az is, hogy a különböző nyilvántartásainkat folytonosan frissítsük, illetve helyi szinten is nagyon szoros az együttműködés a különböző, a különböző hat, hatóságokkal az is nagyon fontos, hogy minden egyes érintett szervezet részt vegyen ebben a nyilvántartási és egyéb folyamatban, tehát a, a repülőterektől kezdve a befogadó központokon át az oktatási szervekig. A menekültügyi fő képviselő támogatásában is részesülünk, részesültünk. Iránymutatásokat fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell eljárni az integráció során, hogyan történjen a befogadás, a szállítás, a lakhatás megter- megteremtése, méltó lakhatást kell teremteni, tehát függetlenül saját lakásban kell élnie a menekült családjának, és megfelelő közegészségügy és egyéb szinttel kell rendelkeznie egy, egy ilyen lakásnak. Nagyon fontos az is, hogy a, a képzéshez, az állampolgári neveléshez, a közösségi véneveléshez hozzáférjen a menekült, illetve a munkaerőpiachoz is hozzáférjen. Nagyon fontos a, a vallások, illetve a kultúrák közötti párbeszéd. Nagyon sok olyan projektünk van, amely a menekültek befogadásához kapcsolódik Portugáliával. Vannak vannak Lisszabonban, Portóban, illetve Fáróban olyan központok, amelyek kifejezetten a migránsok befogadásával foglalkoznak, az Európai Uniós kereteken belül azt gondolom, hogy Portugália nagyon jó példát mutatott, tehát humanista módon fogadtuk be nagyon szívesen ezeket a menekülteket. A teljes portugál társadalom befogadó volt, és úgy gondolom, hogy arról is beszélnünk kell, hogy az áthelyezési vagy áttelepítési program keretében befogadtunk 1520 menekültet, 10 különböző országból származnak, többségük iraki, afgán, avagy szír. A Lisszaboni a szintrai, a giverais és a vadályai önkormányzatok élen jártak a befogadásban. Aztán e, az elmúlt években sokkal nagyobb mértékben megnőtt a menekültek száma Portugáliában, mint az előző években. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ellenálljunk az olyan típusú tendenciáknak, hogy falakat vagy kerítéseket állítsunk fel. Valóban a határainkat kell védeni, de közben szükség van arra is, hogy különböző szolidaritási mechanizmusaink legyenek a tagállamok között, hiszen egy válságot kell közösen megoldani. A portugál parlament, illetve a jobboldali és baloldali pártok is egyértelműen kinyilatkoztatták, hogy mindenképpen tiszteletben kell tartani a menekültek jogait, a Genfi egyezményt és a kitoloncolás tilalmát. Demokrataként, politikusként és állampolgárként kell ezt megtennünk, kötelességünk ez, az integrációt kell folytonosan elősegítenünk. Egyébként három havonta különböző felméréseket készítünk arról, hogy ki, hogy hány évesek a migránsok, milyen képzés, képzésbe jelentkeznek, hova járnak, kinek van megfelelő elhelyezése, milyen egészségügyi állapotban vannak. Úgyhogy ez a rész, ez nagyon jól megvan oldva, illetve nagyon jó az iskolázottsági mutató, a lakható, lakhatási mutató, és ne felejtjük, hogy a, a, a portugál iskolákhoz 100%-ban hozzáférhetnek a migráns gyerekek. Harminc menekül gyerek született Portugáliában az elmúlt időszakban, és sok olyan menekült van, aki különböző átképzési programokban vesz részt. Aztán az integrációs segélyekről beszélve, vagy támogatásként beszélve, hadd mondjam el azt, hogy különböző állampolgársági képző, vagy állampolgársági jogokra oktató eh, tanfolyamaink is vannak illetve nagyon fontos az is, hogy a munkaerőpiaci elhelyezkedésben segítsük a menekülteket, megkönnyítsük a együttműködést a portugál munkaadókkal. Még egy dolog, természetesen nem volt tökéletes, vagy nem tökéletes a migránsok integráció, sose lesz tökéletes, de azt gondolom, hogy elég jó eredményeink vannak, és, most, és ezt őszintén mondom. Portugália ismételten jó oldala állt a történelemben, ahol ez Gutierrez úr is mondta, mindig is a humanizmusunkkal jártunk elő. Köszönöm. Thank you very much. And, you know, I think that... Köszönjük szépen ezt az átfogó beszámolót. Mindig nyilván lesznek most még sok annak, akik erre szívesen rákérdeznek. Nagyon fontos azonban első körben látni, hogy mi történik tagállami szinten. És hogy ezt a kört bővítsük, most szólítom utolsó előadónkat, a szekción belül utolsót, a régiók bizottsága előadóját 5 percben Karol Goloplus urat. Köszönöm szépen! elnök asszony. Ott folytatom, ahol a portugál képviselőnő abba hagyta. Köszönöm az elmondottakat. Ha egy város korábbi polgármestere a miniszterelnök, az általában jó fejlemény. Ez történt ott Lisszabon és Portugália vonatkozásában, mert tudja, hogy mi zajlik a helyi szinten sokszor egymással vetélkednek az állami és a, a városi szint. De ha az ember áll a középpontban, és olyan ember foglalkozik az emberrel, aki a többféle hierarchikus szintet ismer, akkor akkor látja, hogy mennyire működnek a helyi szabályok, hogy működik a nyelvtanulás, hogy hogy lehet a nyelvtanulást a mindennapi realitásba integrálni, hogy nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is meg kell tanulni a befogadó ország nyelvét. Ugye törökországi származású vállalkozó barátunk Kimidul kifejezetten jó példája annak, hogy hogyan lehet nem csak túlélni a migrációt, hanem sikerre vinni. Nem csak Kanadában és Ausztráliában, hanem nálunk is a gazdasági válság közepette. Migráció mindig volt, mindig lesz. Amíg emberek vannak, addig mozognak, és egyre inkább. Nem lehet európai akikkal szabályozni azt, hogy az emberek menjenek-e vagy sem és ráadásul mi is ezt akartuk, hogy szabad legyen a munkaerő áramlása legalábbis Európán belül, a Schengeni térségen belül lehessen szabadon mozogni. És számukra csak fontos lehet a migránsok integrációja, hiszen ez a mi túlélésünk és jólétünk záloga is. De ha látják az emberek a jó példákat, hogy vannak működő szabályok, és vannak. A regionális szint, ugye a régió bizottsága a helyi feladatokkal foglalkozó politikai szervezet, és mi vagyunk azok, akik végső soron a feladatokat elvégezzük. Nyilván az európai állami szint fontos, de a gyakorlati problémák mindig helyileg jelentkeznek. Lehet mondani felülről sok mindent, de megvalósítani tessék bármelyik ötletet. Legyen országból például sokan vándoroltak Görögországba korábban. Sőt, oroszok is bevándoroltak Görögországba, és őket viszonylag gyorsan lehetett integrálni. De az egy partikuláris történelmi helyzet volt. Most ö, régió méretű háborúk, klímaváltozás van, a migrációk is magasabb szintre léptek, környezeti migráció. És ez első körben a nemzeti kormányok feladata, de az integráció már mindig helyi feladat és és náluk például a kereskedelmi kamara és tehet ezért. Nem volt még ilyen kimilurunk, mint itt az előadónk, aki ezt megszervezi valaha. Különböző testületekben érdemes tömöríteni a migránsokat, de vegyesen a helyi lakossággal, nagyon sok technikai, pragmatikus, gyakorlati segítségre van szükség, és ehhez várják a helyi szinte képviselői az európai támogatást is. Nem azt kérjük, hogy megmondják nekünk, hogy mit tegyünk, hanem hogy segítsék azt, amit mi helyileg megoldásként kízzadunk. Európa és a Schengeni térség mindenkinek a közös térsége, aki itt lakik. De sajnos egyre több helyen felüttette fejét az extrémizmus. Valaha Németországban voltak csak, most már egyre több helyen látjuk, hogy félelmet keltően szervezkednek éppen ezért is kell, hogy a migránsok gyerekei gyorsan nyelvet tanuljanak, tanuljanak, kvalifikációt szerezzenek, képesek legyenek a, a munkaerőpiacra integrálódni, hogy ne izolálódjanak, szegregálódjanak, szakadjanak ki a társadalom szövetéből. Az első körben az ellátás az még semmi. Arra van szükség, hogy helyzetbe hozzuk őket, ezt a helyi önkormányzatok képviselői tudják a legjobban. És mindazok után, amit itt hallottuk az előadások után, a módosítók figyelembevétele után, még mindig nem vagyunk elég bölcsek ahhoz, hogy belássuk, hogy minden a polgármestereken múlik. Az európai társadalom helyi szinten valósul meg. Minden magasabb szint virtuális szint a munkahelyteremtés, a lakhatás, a nyelvtanulás, a kulturális integráció, a vallási kérdések rendezése, hogy legyenek öregek, öregek otthonok, hogy közös térségek, klubok. 2007-ben, amikor magam is polgármester voltam, akkor próbáltunk egy, egy nyelvtanuló központot létrehozni, ahol távtanulást is lehetővé tettünk, hogy ne csak a helyi migránsok, hanem általában a görögországi migránsok csatlakoztassanak nyelvkurzusokhoz. És az első centrumot Lesboszon hoztuk létre, kérem szépen. Akkor 2000 emberre méreteztük, azóta 10 en élnek a szolgáltatásaival. Tehát azt akartam itt elmondani, hogy a helyi közösség szerepe a legfontosabb. Nem akarjuk mi elvenni a nemzeti szintről a pénzt, hanem egyszerűen helyi szinten jelentkeznek a problémák és a megoldások is. És az NGO-k is helyi szinten működnek. jó, legyen ellenőrzés, de hozzuk helyzetbe az NGO-kat is általuk lehet a gyakorlati feladatokat jól kezelni. Sajnos sokat beszélünk Európáról, és keveset beszélünk a helyi közösségekről, az önkormányzatokról. Hallottuk itt a lengyel képviselőt, aki a lengyel kormány álláspontját mondja, mondta el itt, hogy Ukrajnából milyen sokan jöttek és hogyan kezelték a problémát. De nem elég, hogy adhok megoldások szülessenek, hanem szabályokra is szükség van, és itt jöhet be az állami vagy a regionális szint, hogy találjuk ki azokat a szabályokat, amelyek alapján eljárunk, de ezek a helyi problémákból és megoldásokból induljanak ki. Alulról felfelé építkezően jöjjön létre a nemzeti jog. az emberi fájdalom, szenvedés nem szokott eljutni a legfelsőbb szintekre, pedig itt emberekről van szó, és mindaddig, amíg elméletileg beszélünk a migrációról, elfelejtjük, hogy emberekről beszélünk. És ahhoz, hogy ezek az emberek emberi mm, bánásmódot kapjanak, ahhoz viszont szükségesek szabályok. Persze rájuk vonatkozó szabályok is, de ránk vonatkozó szabályok is. És ezeket szigorúan be kell tartani, tartatni. Amikor jogot alkotunk, akkor mind... <laughs> Köszönöm szépen. Nem véletlen, hogy szenvedélyesen beszélt, mert legyenek bizonyos normák, védelmi garanciák. Most a képviselők következnek. Körülbelül 20 percünk van arra, hogy helyet adjunk többek véleményének. Beérkeztek itt a felszólalási igények, véletlenül pont egy görög nemzeti parlamenti képviselő következik. Próbáljanak eltekinteni a világból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa akkor a gazdasági feszültségek, a társadalom polarizációja folyamatosan zajlik. Az egyes országok szárazföldi határokat. Nyilván a fuldoklókat meg kell menteni, és meg is mentjük őket. Görögország is példaértékűen nagyon nehéz ez az ügy. Görögországban megpróbáltuk felgyorsítani a menekültügyi eljárást, hogy minél és megfelelő eszközökre, a nyelvoktatás támogatására, megszervezésére, foglalkoztatási rendszerek és a tagállamok közötti szolidaritásra nem tudjuk elégszer elmondani. Hazámban az óriás támogató hozzáállását. Egyedül nem vagyunk képesek megbirkózni a problémával, ha szeretnénk. Köszönjük. Thank you very much for, for that. And... Nagyon szépen köszönjük, és elnézést kérek, hogy rosszul ejtettem a nevét, illetve rossz nevet mondtam, mert a programnak egy... Azt hittem, hogy máshol tartunk. Kristin Jonsson, azt hiszem most a következő, Norvégiából. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. Norvégiából szeretnék néhány, áll, néhány szempontot ismertetni. Természetesen társult országként nagyon szorosan nyomon követjük a fejleményeket az EU-ban. Részt vettünk a programban, és bef- átvállaltunk az EU-s tagállamoktól is menekülteket. Az integráció azonban egy hosszadalmas és bonyolult folyamat, és elköteleződést előfeltételez szerep van, a nyelvi akadály a legnagyobb akadály. Az első generációs bevándorlók körében nagy a munkanélküliség, háromszor akkora a munkanélküliek aránya, mint a társadalom egészében. Az első generációs migránsok gyermekei körében is magasabb a munkanélküliség, főként a nők körében jelent problémát a munkanélküliség. A programban részt vett érintettek közül nem elegen kapnak munkahelyet. A kormány az új programjában azt is lefektette, hogy a bevándorlás és a munkanélküliség képezik a legnagyobb, az egyik legnagyobb prioritást. Értek azzal, hogy az integrációt hozzá kell igazítani a helyi adottságokhoz. Rugalmasabbá kell tenni a programokat, beleértve, beleértve a képzési programokat is. Nagyon fontos, hogy megfelelő követendő példák is legyenek, főként a nők problémájának a megoldása az egyik prioritás. Biztosnak kell, biztos, biztosan, illetve nyilvánosan ki kell mondanunk azt is, hogy a jóléti állam nem fenntartható, ha migránsok nem vállalják a zonk ötleteket ad majd az önök parlamenti eszmecseréjéhez is, és felvet az önök számára is hasznos gondolatokat. Haladunk tovább. Az európai parlamenti kollégák következnek. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit a kollégáktól hallottunk. Hát- az integráció azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a portugál társadalomban a hatóságok folyamatosan nyomon követték az integrációs folyamatot. Ezt Végzett Portugália, ez egészen biztos, ezt le tudom szögezni. Nagyon sok pozitív mutatónk van, például egészségügyi. Nagyon sok nagyon jól képzett ember érkezik, és el kell érni azt, hogy ők dolgozhassanak. Ezen a területen szerintem nagyon jó az előrelépés, és nem úgy érkeznek a menekültek, hogy ez lenne az egyes számú célpont, hanem sok esetben Portugália befogadta más tagállamokból ezeket a menekülteket. Sok időt vesztettünk a szolidaritás hiánya miatt, és éppen ezért sokszor az embercsempészek kezére kerültek. És hatalmas méreteket ölt a migráció. A migráció mérete pedig befolyásolja a nemzetközi kapcsolatokat. Ez az oka annak, hogy felelősségteljes módon szabályozni kellene ezt a jelenséget. Helga Stevens még nincs itt, vagy épp most nincs itt. Úgyhogy a szakértők felé fordulnék, kérem, hogy kommentelják mindazt, amit az imént hallottak. Libig úr. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes és életszerű vita volt. Emlék, engedjék meg, hogy néhány dologra reagáljak. Sok szempontból is láthattuk azt, hogy miért fontos az, hogy a kategóriák között különbséget tegyünk. Szerintem ebben gyakorlatilag mindenki egyetért. És az egyik súlyos hiba a menekült válság alatt az volt, hogy 2015-16-ban ezt nem tettük meg. Nagyon sok olyan személy érkezett a migráns válság alatt, akiknek nincs joguk a nemzetközi védelemhez, úgyhogy vizsgáljunk, vigyeljünk arra, hogy milyen szavakat használunk. Utaltunk Ausztráliára, Kanadára. Ezeket az országokat is tanulmányoztuk, úgyhogy hadd mondjak egy-két szót. Ezek az országok is rendelkeznek, nagyon, rendelkeznek nagyon szofisztikált és szignifikáns programokkal, integrációs programokkal. Ugye beszéltünk ma már a családegyesítésről, és ezekben az országokban nagyon erőteljes ez a családegyesítő kultúra, és az áttelepítési vagy áthelyezési programuk is eh, nagyon jól működik. Egyrészt eh, ugye arra is törekednek, hogy a lehető legjobb munkaerőt vonzák oda, másrészt pedig azért humanitárius dimenziója is van mindennek. Nos, egyre többször javasoljuk azt a különböző államoknak, hogy ruházzanak be a menekültekbe. Tehát minél jobban segítjük a menekülteket az integrációban, annál eredményesebb lesz az integráció nyelvkurzusokkal vagy képzéssel. Leginkább a B1-es európai referencia szint elérésekor, nyelvtudás elérésekor profitálhatnak a menekültek, tehát hogyha ezt a szintet elérik, akkor már elég jól, eléggé működőgépesek a társadalomban, tehát könnyen integrálódnak. Beszéltünk különbségekről, hogy milyen mutatókkal dolgozunk, hogy a bizottsági mutatók eltérnek a tagállami mutatókról, de ha megnézzük aztán a különbséget a helyiek, tehát az Euróban születtek, illetve a migránsok között, akkor eléggé meglepő az, hogy nagyobb a különbség az európaiak között, mint egy, egy helyi um, munkaerőpiacon elhelyezkedett, és egy dolgozó migráns vagy menekült között. Nem csak a munkaerőpiac lehet integráló jellegű, az integráció máshol is történik. Természetesen el kell várnunk a migránsoktól azt, hogy betartsák a befogadó ország szabályait, de sokszor egész egyszerűen. In Deutschland. Németországban van egy minimálbér, mindenki számára, ami a migránsokra, a helyekre, menekültekre egyformán vonatkozik. Van egy minimál órabér, amit országosan, központilag mindenhol érvényesíteni kell. Tehát ezeket a szabályokat mi nem vehetjük figyelmen kívül. És amikor azt mondtam, hogy ezeknek az embereknek megpróbálunk segíteni, akkor alapvetően azt akartam mondani, hogy ők gyakornoki helyeket kapnak, praktikumban vehetnek részt, és, ezzel, és felmérjük a tudásukat, képességeiket, a munkaerőpiaci felhasználhatóságukat, hogy ők munkahelyet találjanak ebből a célból. És jó lenne, hogyha az EU-ban ez mindenhol hasonlóképpen lenne. Ezt a vágyamat fogalmazom meg mindenképpen. Nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Én mindig azt szeretném hangsúlyozni, hogy valós adatokra építsük föl a politikáinkat ebben segíthetnek a alapvetően pozitív jelenség. A többségük integrálódni akar, tesz, ezért osztja az európai helyi értékeket. Az integráció azonban tagállami kompetencia. Az és állapodni arról, hogy melyek azok a minimál szabályok, amelyeket figyelembe veszik, nem csak azért, mert ez köt. Én belegondolok azon polgármesterek helyzetébe, akik ilyen helyen polgármesterek, vagy egy-egy szigeten, akik a konkrét problémát szeretnék megoldani, és fölöttük elideologizál a nagy politika. Én mindig azt mondom, hogy legyen az ember a középpontban. Hogy mit mondanak, a motiválja. Nekünk viszont meg kell oldani a problémákat helyileg és az emberek konkrét szükségleteit kell fedeznünk, mert egyébként baj van. Hogy egy nyelvet tanulhassák, hogy dolgozhassanak. Ezek tipikus polgár ö, opportunisták Európája legyen. Én Európát hazámnak érzem. És, és szeretném, hogyha ez így is maradna. mi teremtettük a háborús helyzeteket közvetetten, közvetlenül, és akkor most most rájövünk arra, amit a polgármesterek már mindig is mondtak, hogy ne úszítsunk kérem szépen egymás ellen. Nekünk beszélnek itt a kollégák a brain drainről. senki az elvándorló emberek többsége, még Európán belül is, olyan, hogy elmegy a parlamenteknek, ki kell alakítani bizonyos országszintű szabályokat, világos, de de a problémák helyileg jelentkeznek, és és hagyjuk itt a migránsokat ha, válasz sajnos, mert felülről olyan dolgokat akarnak lenyomni a tudatunkon és átmosni a tudatunkat, ami ellentmond a helyi tapasztalatnak. Én a helyi közösségek Európájában hiszek. Európa a hazánk. Európa. Ha felfelé építkezve tegyünk valamit, hogy bevonjuk a polgárokat közvetlenül, ez nagyon fontos volt. Az Egyesült Királyság belé helyzetről nem fogok külön Libe szakbizottság alelnökét ő fog elnökölni a záró szekcióban. Okay, dear colleagues, uh, dear members of the national parliaments, for this last and the closing session. Kedves kollégák, kedves nemzeti parlamenti képviselők, egy ö, kicsit változtatnunk kellett a programon, mert végül itt, üdvözölhet, itt üdvözölhettük Avramopoulos urat az első szekcióban, ezért most a záró szekcióban nem tud velünk lenni. Itt üdvözölhetjük azonban Ambrózi urat, aki a Nemzetközi Migrációs Szervezet igazgatója, az Európai Uniós regionális, Európai Uniós regionális igazgató, és röviden beszélni fog a, az Európai Migrációs Program globális kontextusáról, utána meg tudom adni, és utána majd a többieknek is megadom a szót a vita erejéig, most azonban Ambrózi urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Tudom, hogy ma már egész nap azzal töltötték az időt, hogy megvitassák a migrációs jogi keretet és a migrációhoz kapcsolódó egyéb témaköröket. Röviden ismertetném a nemzetközi kontextust, ahogyan az imént el is hangzott. És szólnék néhány szót arról is, hogy hogyan néz majd ki az európai program végrehajtása. Úgy gondolom, két elemet kell elsősorban szem előtt tartanunk. 2015 óta, amióta az agenda megszületett, nagymértékben megváltozott a nemzetközi környezet. Mégpedig nagyon fontos változások zajlottak le. Először is az ENSZ közgyűlése jóvá hagyta a fenntartható fejlesztési célokat, az SDG-ket, és az SDG-ken belül a migrációnak is fontos szerep jut, mégpedig a helyi nemzetállami és nemzetközi szinten egyaránt fontos szerepet kap. 2016-ban az ENSZ közgyűlése jóvá hagyta a New Yorki nyilatkozatot, elfogadta a New Yorki nyilatkozatot, amely elindított egy folyamatot, két globális egyezmény létrehozásához vezet ez a folyamat. A New Yorki nyilatkozat lefektette az alapvető elveket és normákat, amelyekben megegyeztek a nemzetközi közösség tagjai. Nem csak két szép dokumentumról van szó, ami nagyon érdekes elemeket tartalmaz, hanem fontosak, mert az SDG-k és a New Yorki nyilatkozat is tartalmaz vállalásokat, kötelezettségeket, és olyan normákat és alapelveket, amelyeket a két dokumentumot aláírt országok, az összes ENSZ tag be kell, hogy tartson. Vállalták, hogy tiszteletben tartják a dokumentumokban lefektetett elveket és elgondolásokat. Önök itt mindannyian olyan országokat képviselnek, akik elköteleződtek ezen dokumentumok mellett és a bennük foglaltak mellett. Ez azt jelenti, hogy amikor az európai migrációs agendáról beszélünk, a migráció jogi lehetőségeiről, vagy a jogszerű migráció csatornáiról, akkor köteleznek bennünket az ENSZ közgyűlése által elfogadottak is. És nem csak azért, mert a vonatkozó EU-s tagállamok aláírták a dokumentumokat, hanem azért is, mert hogyha az EU és tagállamai továbbra is mérvadó szerepet akarnak, vagy mértékadó szerepet akarnak játszani a nemzetközi szintéren, akkor be kell bizonyítaniuk, hogy megbízhatóak, tartják magukat a vállalásaikhoz, és ezáltal nyerhetik el a nemzetközi közösség többi tagjának a bizalmát is, bebizonyítván, hogy amiben megállapodtak, azt végre is hajtják. Mit jelent mindez az európai migrációs agenda szempontjából és a bevándorlás legális útvonalai csatornai szempontjából. Mind az SDG-k, tehát a, nem, a fenntartó fejlesztési célok, mint a New Yorki nyilatkozat utalnak a legális bevándorlás szükségességére és a keret bővítésére, jobbítására, hogy biztosítani tudjuk, hogy a migráció előnyére váljon mind a származási országnak, mint a fogadó országnak gazdaság és társadalmi szempontból egyaránt, és persze migránsok számára is, és családtagjaik számára. Ami az agenda eddigi végrehajtását illeti, nos, először is el kell mondani, hogy az agenda maga, a migrációs agenda egy nagyon kiegyensúlyozott dokumentum, szól a legális migráció fontosságáról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a közös európai menekültügyi rendszer előmozdításáról és javításáról az agenda részeként, ami tehát a végrehajtást illeti. Eddig azt láthattuk, hogy egy konkrét pillérre különleges figyelem irányul, az illegális migráció elleni küzdelemre nevezetesen, és a visszatelepítésre vonatkozólag, azonban a másik pillérre a legális migrációra sokkal kevesebb hivatkozás történik. Az agenda, hogy nem teljesen világos mindenki számára, hogy az Európába érkezők számára létrehozandó legális csatornák mit is jelentenek. hogy foglalkoztak volna ezzel a problémával. Ez tehát egy olyan dolog, amelyet szem előtt kell tartani. Egyensúlyt kell teremtenünk a migrációs agás másrésztről azt is biztosítani kell, hogy tisztán lássuk, hogy az Európába érkező különböző kategóriákba esnek, és ezek a különböző kategóriák azt követelik meg, és más és más módon kell biztosítani az Európába jutásukat és az integrációjukat. Ezen a területen kihívásokkal nézünk szembe. Olyan mechanizmusokat, programokat, politikákat kell kialakítanunk, amelyek strukturális szinten kezelik a migráció kezel, biztosítják a migráció kezelését, mind európai, mind nemzetközi szinten. Ez ideig ezt nem igazán tettük meg. Lehet, hogy jogos, lehet, hogy túlzásnak tudható be, de ez ideig bennünket leginkább a válságkezelés vezérelt. Megijedtünk az érkezők számától, és úgy reagáltunk, ahogy azt helyén vanónak találtuk egy vészhelyzet esetén, de ez nem vészhelyzet. Európában egyébként a világban mozgó migránsok és menekültek nagyon kis hányada tartózkodik jelenleg, kis hányaduk érkezett ide, és ez nem is egy speciális körülményeknek betudható jelenség, hanem egy strukturális jelenség. Mind Európában, mind a szomszédos régiókban, főként Afrikában megmutatkoznak a strukturális jelleg bizonyítékai. Az első világos bizonyíték arra, hogy strukturális kérdésről van szó, az az európai demográfiai változás gyorsan csökken a népesség Európában, és ezt nem én mondom, hanem az Eurostat mondja. Az Eurostat állapította meg, hogy Európában csökken a népesség, van néhány kivétel persze, de összességében 2050-re a becslések szerint 18%-kal csökken a népesség, miközben a világ más régióiban épp az ellenkezőjét tapasztaljuk valahogy ez a két ellentétes tendencia, miközben a világ más régióiban épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Valahogy ez a két ellentétes tendencia küzdködik majd, hogy egyszerűbben fogalmazzak, néhány éven belül nem lesz elég munkás a munkaerőpiacon, és Európába irányuló legális, ellenőrzött és biztonságos migrációt. védelem azt jelenti, hogy zárt ajtók politikáját folytatjuk. Azt feltételeztük eddig, ha bezárjuk az ajtókat, akkor biztonságban vagyunk. Sorban a szélsőséges bezárkózás és a gazdasági migráció legális csatornáinak teljes érkezők szerepelnének a vízuminformációs adatbázisban, azonosítanánk őket, ez most nem történik meg, azért nem történik meg, mert nincsenek legőső határainkat. Úgy hiszem, hogy ezt a gondolatot igenis meg kell vizsgálni, meg kell fontolni ezt a lehetőséget, felvetéseikre, kérdéseikre köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Ambrózi úrnak. Emlékeztetni szeretném a nemzeti parlamenti képviselőket arra, hogy ha szeretnék leadni a hozzászólási űrlapokat, nyomtatványokat, akkor kérem, jelezzék a teremszolgáknak. Ki legyen az első a vitában? López Aguilar úr kiment, elhagyta a termet. Ki kér szót? Első a vitában López Aguilar úr kiment, elhagyta a termet. ki kér szót. No persons, okay. Then, mint amikor először megkaptam a szót. Örülök annak, hogy sor került erre a, erre a parlament közi gyűlésre, és a lib- erre a kérdésre hogyan reagálunk, mindenképpen egy összefogott, európai, harmonizált, egységes válaszra van szükség. Tehát másként kell egész egyszerűen gondolni a migrációra. Eddig az Európai Unió amilyen messze csak lehet, minél messzebb, annál jobb, meg kell állítani azt, hogy meg kell állítani a migránsokat, hogy nehogy ide érjenek, e, ide érkezzenek az Európai Unióba, ezt ilyen biztonságmániát, és a migráció, a dzsihadista terrorizmus, melyek hajtották végre a terrorista cselekményeket, akik itt születtek Európában. egyáltalán nem kértek kérdéseket feltenni. Nézzük meg annak, hogy mindennek milyen hatása lesz a munkaerőpiacra, milyen hatása lesz a társadalom, biztos, biztosan részt vegyenek ebben az egész folyamatban a tagállami parlamentek képviselői. és nagyon örülök annak, hogy létrejött ez a mai esemény. Köszönöm, Tánja Fájón következik. Pár sok szerint. Ambrózi úr kíván-e erre az érdekes felvetésre reflektálni? Igen, erre is és más kérdésekre is, ha megengedik.